Now let's go. I gave an additional two minutes. I hope that you all enjoyed your lunch and maybe some other... Két percet adtam pluszban arra, hogy megérkezzenek. Remélem, hogy mindenki mindenki megebédelt, sőt, még meg is nézegethet a kiállításokat. Én magam például egy sor találkozót is lebonyolítottam az ebéd alatt, úgyhogy az ember csinálhat több dolgot egyszerre. Minden esetre most először elmondom, hogy a koordinátorok ülésén mit végeztünk, nincsenek túl sokan, de hát aki nincs itt, az ö, viselje a következményeit. A januári 10, január 14-i ülésünkkel kapcsolatban elhatároztuk, hogy a Júri Európai Uniós jogszabályok alkalmazásáról, illetve jogalkalmazásáról szóló jelentésének 2014-jel kapcsolatban. Én leszek a jelentéstevője, aztán a hozzáférési jogszabályról is beszéltünk. A frakció kérésére, a zöldek kérésére a 1771 per 2013-as petíciót ról úgy döntöttünk, hogy nyitva tartjuk, és a spanyol hatóságokkal kapcsolatban maradunk. Aztán egy petíciót visszavontunk, a 1270 per 2014-est. Az EPP megkérte, hogy 43 petíciót bezárjunk, ezeket a többi frakció megtámadta, ezeket majd a titkárság értékelni fogja, és eh, minden előbb közölni fogja az eredményt. Az EFDD kérésére sürgősségi eljárást alkalmazunk a TTIP-ről szóló petíciók kapcsán, eh, de normális eh, eljárás ban lesznek kezelnek, de egy jövőbeni nem, sokkal, nem soká következő napirendre együttesen fogjuk őket tenni, és egyébként egy véleményt is el, el fognak majd készíteni ebben az ügyben, úgyhogy ez tulajdonképpen a teljesen normális, szokásos eljárás szerint fog lefogni, lefolyni. A megtámadott ajánlásokkal kapcsolatban minden ajánlással a somat jóvá hagyták, kivéve három ügyet, ezeket majd beírjuk. 0177 per 2015-ös az egyik, 0199 per 2015-ös a második, és a 0214 per 2015-ös a harmadik, ami nem lett jóvá hagyva. A Spanyolországba küldendő ö, misszió február 8-ától 10-ig lesz majd megejtésre, és mindenki, aki jelentkezett erre a küldetésre, tulajdonképpen el is fog menni. Úgyhogy ez nagyon jó eredmény. A koordinátorok ezen kívül úgy döntöttek, hogy Paul Schack az EPP-től lesz a delegáció vezetője. Csáki Pál lesz a vezető. Azon kívül egy nyilvános meghallgatást is fogunk tartani, amelynek során még a az előadók listáját bővíteni szeretnénk. Majd írásban közöljük, hogy kik lesznek pontosan az előadók, és mi lesz a téma. A marakesi egyezményről szóló szóbeli kérdéssel kapcsolatban egy rövid peti állásfoglalást fogunk benyújtani. A plenárisra ezt a januári szakbizottsági ülésünkön fogunk majd kezelni. A 8, 9-es, 10-es, 11-es és 12-es napirendi ponttal kapcsolatban megvan a dossziéban is az információ, az egyebek alatt pedig a koordinátorok megtudták, hogy januártól kezdve nyomtatásban csak külön kérésre fog mindenki anyagot ad, kapni az ülésekre, mert mi is úgy döntöttünk, hogy papírmentes szakbizottság leszünk. Nagyon sok állampolgár kérését teljesítjük. Ezzel magunk mögött hagyjuk az analóg világot, és áttérünk a digitális kommunikációra. Azoknak, akik például, mint én is, egy kicsit óvakodnak ettől, viszont lehetőségük lesz arra, hogy kikérjék papír, papíron is ezt a szükséges dokumentumokat. A kérést egyébként január 19-éig kell beadni, és ha valaki ezt kérvényező, akkor az elkövetkezendő év teljes időszakára engedélyezve lesz neki a papír igénylés. Még, de az, a titkárság még karácsony előtt kiküld az ezzel kapcsolatos értesítést. Az első petíció Konstantinos Janopoulosé nagyon jól ismerjük ezt a petíciót, nem először van itt a körünkben, Konstantinos gyermek felügyeleti ügyről van szó, illetve szülői felügyeleti ügyről, úgyhogy először a petíció benyújtójának adom meg a szót 5 percre, utána a bizottságnak és két bizottsági tagnak. Kérem, hogy mindenki minél rövidebben foglalja össze a mondandóját. Hát Köszönöm szépen. Gyermek jogellenes elviteléről beszélünk, nem pedig szülői felügyeletről amikor arról volt szó, hogy a Brüsszel kettes értelmében a bizottság álláspontja szerint a gyermekek részére adott útlevél nem a bizottság hatásköre. 2015-ben megállapították, hogy a kiskorok részére adott útlevél igenis a Brüsszel 2 rendelet hatája alá ter, kö, alá tartozik, és része a szülői felelősségnek. Tehát teljesen világos, hogy 2005 óta állt a, megáll ez a szabály, és érvényben van, ugye, amióta Brüsszel 2 él. Az útlevél hivataltól azt a választ kaptam, hogy a 2015 májusi döntésüket, amikor új útlevelet adtak ki, akkor a döntés értelmében nem adhatnak ki az én hozzáállásom nélkül a gyerekeknek új útlevelet, az én beleegyezésem nélkül, és ugye ez nem lehetséges. Ezen felül szeretném a tisztelt házat emlékeztetni arra, hogy a 444 2009 egyes cikke a Schengeni rendszerről azt írja elő, hogy a bizottság jelentést terjesz szembe, ami az, arról szól, hogy a gyerekek az unió külső határain kívülre utaznak, ezen gyerekeknek a biztonságáról rendelkezik a bíróság lefektette hogy 18 év alatt senki nem kaphat útlevelet, azon személyek, mindazon személyek hozzájárulása nélkül, aki szülői felelősséggel viseltetik az adott kiskorúért. Tehát a két gyerek útlevele, két törvényének az ügye 2010-re nyúlik vissza, amikor az édesanyjukkal e, Európai Unión kívül egy harmadik országba utaztak. Ez egy administratív döntés volt az Egyesült Királysági Nemzeti Hatóságok részéről, e, és úgy gondolom, hogy mivel ez nem felel meg a jogállamiságnak, ezért ez e, a döntés érvénytelen. A gyerekek útlevele tehát ugyan érvényes, de jogtalanul lett kiadva. A Schengeni szabályok azt mondják, hogy törvénytelenül kiadott doku- törvénytelen dokumentumokkal nem lehet utazni, tehát azt szeretném, hogyha a parlament mondana, szót mondana ebben a, az ügyben, és mondana valamit ezzel kapcsolatban. És akkor a bizottsággal kapcsolatban is van néhány kritikus észrevételem. A Reding asszony elé is tártuk ezt. A, arról szólt, hogy a rendelet nem szabályozza azokat az eseteket, amikor hogy milyen esetekben lehet kiskorúnak útlevelet kiadni, mert ez nemzeti hatáskörbe tartozik hogyha a bizottság nem biztos abban, hogy hogy kell értelmezni a törvényt, akkor inkább mondja azt, hogy vannak fenntartásai, és utalja az ügyet a bírósághoz, és ne adjon ki ilyen határozott nyilatkozatokat. Tehát itt megkérhetjük a bizottságot, hogy foglaljon ezzel kapcsolatban állást. Ami pedig a Ciprusról való jogellenes elvitelt illeti, az előző meghallgatás esetén az a döntés született, hogy egy bíróság irattal, amelyet a petíciómhoz csatoltam, azt kér, bizonyos kérdésekre kívántam válaszolni. A miniszter hat hónap után válaszolt, történtek telefonhívások is, és azt mondta, hogy a, az a döntés, hogy a, bűnű, a bűnügyi vizsgálat elrend, megszüntetését vagy lefolytatását egy független testületnek kell meghatározni. A főügyész a minisztériumot képviseli, az igaz, igazságügyi minisztériumot, lehet, hogy a független szervezetnek számít az adott országban, Cipruson, de ő sem áll a törvények felett, és a jogállamiság szabályának értelmében válaszolnia kell erre a kérdésre. Tehát a szakbizottságot arra kérem, hogy küldje el ismételten ezt a levelet, ezt közvetlenül lehet a főügyésznek is küldeni, hogy az a levél, amit 2013-ban megkapott, jog, jogosan, jogszerűen kézbesítették, és még mindig nem kaptam rá választ. Arra kértem, hogy a Görögországot is vonjuk be a vizsgálatba, de az aténi bíróság előtt a vállás során ugye felmerült a joghatóság kérdése, és arra kértek mint kért, hogy előzetes állásfoglalásért folyamadjunk az Európai Bírósághoz. És el, először mindig meg kell alapítani a megfelelő joghatóságot, és ha ezek a nemzeti szabályokra vonatkoznak, akkor azt kell alkalmazni, hogy ezeket nem lehet függetlenül, hanem rendszerben kell alkalmazni. mivel itt volt egy kis politikai jellegű beavatkozás, 15 hónap után még mindig nem született döntés, és az ügyet sem vitték az Európai Bíróság elé. Tehát a, az igazságszolgáltatás arra kellene kötelezni, hogy vagy hozzon maga döntést, vagy utalja az Európai Bírósághoz. Hiszen itt végül is a szülői felügyeletről beszélünk. Itt akár tíz évig is eldekolhat az ügy, vagy még tovább, de szeretnénk döntést mind a két ügyben. Ezt nem lehet tovább halogatni, hiszen egy miniszt, csak azért, mert egy miniszternek nem tetszik a kérdés, amit feltettünk neki. Biztos vagyok benne, hogy a bizottságnál is sokan vannak, akinek nem tetszik ez a kérdés, de attól függetlenül válaszolni kell rá. Nos, a jelen helyzet az, hogy az nyáron mentek el a gyermekek, jelezték a SIS rendszerben az adataikat, a rendőrség megtalálta őket Magyarországon, nem léphetnek ki a Schengeni területről, az átmeneti útlevelük lejárt, még mindig három hónapig van érvényben olyan útlevelük, amelyeket, amelyet nem jogszerűen adtak ki, és az Eurojust-ot arra szeretném kérni, hogy koordináljon a tagol, az érintett tagországok közötti kommunikációt, és nincs egyetértés a tagországok között, és a tagországok jogszolgálatai között, hogy ki tud ebben vélemény nyilvánítani. Azt szeretném a parlamenttől, hogy vegye rá az Eurojust-ot, hogy legyen nyitott arra, hogy az ügyet az ügyben döntsön méghozzá az érvényes és alkalmazandó jogszabályok figyelembevételével. Tavaly volt egy kérdés, egy, egy levél, és ez elég nehezen kaptunk rá választ múlt októberben, de szeretném a diplomáciai lehetőséget is nyitva hagyni az Egyesült Arab Emirátusok felé, eh, mert ugye erősen erősen valószínű, hogy Magyarországról oda kíván eh, távozni, hiszen ott vannak üzleti érdekeltségei. Tehát eh, szeretnék velük is diplomáciai párbeszédet folytatni, azért, hogy egy politikai és diplomáciai megoldás szülessen a problémára. Nos, ennyi, köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Elnök, köszönöm szépen, és akkor most megadom a szót a bizottság képviselőjének, Grubisics úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a parasz benyújtójának, hogy ezekre a dolgokra rámutatott, és most megbeszélhetjük, és tisztába tehetjük a dolgot. Először is, ahogy rámutatott ön is, az Európai Bíróság döntése, amely 2015-ben született, a, ugye arról, hogy a szülőknek bele kell egyezni mind a kettőnek, hogyha kiskorú gyermek útlevenek kiadásáról van szó. Itt ellen kell mondanom a panaszosnak, hiszen a mi hivatalos álláspontunk az, hogy ez a döntés nem mondja ki azt, hogy mindig, a, hogy mindig mindkét szülő beleegyezésére szükség van kiskorú gyermek esetén az útlevél kiállításának. És ezt mindjárt megmagyarázom, előveszem a szöveget a 15-ös bekezdésben. A bíróság abból indul ki, hogy a bolgár törvények szerint kiskorú gyermekek utazása, illetve a gyereknevére kiállítandó útlevél a szülők közös egyetértésével történet. Tehát az igaz, hogy az a döntés lefekteti, hogy a szülők, a szülők egyetértésére van szükség a kiáll, az útlevél kiállítása, az azért mondja, mert hogy a bolgár törvények szerint az, a bolgár törvények azt írják elő, hogy az mindkét szülő beleegyezésére szükség van. És ahogy a panaszos is elmondta, az Egyesült Királyság hatóságai pedig azt, azt állapították meg, hogy a saját törvényeik szerint csak elégendő az egyik szülő beleegyezése és kérése. Tehát az, amit idéz a panaszos, ez csak akkor alkalmazható, hogyha az adott tagország nemzeti joga azt írja elő, hogy mindkét szülő beleegyezésére van szüksége, akkor lehet ezt a döntést alkalmazni, na de nem az Egyesült Arab Emirátusokra, ahol az egyik szülő beleegyezése is elegendő. Tehát erre való tekintettel a bizottság álláspontja az, hogy ez a döntés, ugye a precedens alapján az, hogy e, ez nem áll meg, és nem tehet semmit azokkal a ciprusi törvényekkel kapcsolatban, felvetett kérdések, illetve a görögországi eseményekkel kapcsolatban. A bizottság már tanulmányozta ezeket a kérdéseket, jutottunk valamilyen véleményre, ami mellett továbbra is kitartunk nevezetesen, hogy itt az uniós jog nem alkalmazandó abban az értelemben, ahogy azt a panaszos felvetette, és a bizottság ebben nem tud beleavatkozni. Köszönöm szépen! I thank you very much, and I'm happy to invite colleagues. Köszönöm szépen. Kérem, hogy kollégáim is vegyenek részt a vitában. Először Eleonora Évi a szó. Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót. Nyilvánvalóan szükség van további értelmezésre, mert a bíróság döntése előttem is itt van, a végén a, azt mondja a bíróság, ha felolvashatom, hogy ha nincsen a másik szülő beleegyezése, a kiskorú elnézést kérek, elnézést kérek, elnézést, legyen kedves újra elkezdeni, mondja az elnök asszony, és lassabban, hogy a tolmácsoknak legyen esélyük tolmácsolni. Evi asszony. A bírósági határozat végében a következőket mondja a bíróság. Ha az egyik szülő a bírótól azt kéri, hogy ítélje meg a másik szülő jóváhagyásának, beleegyezésének hiányát egy kiskorú gyermek utazása esetén, és a kiskorúnak útlevelet ad ki, a Brüsszel 2A, vagyis a 2201 per 2003-as rendelet hatája alá tartozik. Hát az értelmezésekbe el lehet veszni, és ebben az esetben szükség lenne arra, hogy a bizottság részletesebben válaszoljon, mert szerintem ez egyáltalán nem volt kielégítő, amit hallottunk. És vissza szeretnék térni arra a mondatra is, amit a petíciót benyújtó az előző uh, szlájddal kapcsolatban jelen, uh, használt, tehát illegális, uh, de uh, érvényes útlevéllel rendelkeztek a gyerekek. Hát nem tudom, nagyon sok család uh, kerül olyan helyzetbe, amikor bizonytalanság, ellentmondásos helyzetek alakulnak ki, és a nemzeti jogszabályok kell, hogy segítsenek. Úgyhogy tényleg szükség van arra, hogy tisztálásunk, és volt egy másik javaslat is a panaszosnak, hogy Ciprusnak írjanak, és tegyék fel a kérdést, hogy pontos és egyértelmű választ adjanak, anélkül, hogy a hivatalos formulák mögé bújjanak, és felvállaljanak valós felelősséget a tetteikért. Tehát a petíciós bizottságodnak kellene esetleg a ciprusi hatóságokhoz fordulni válaszért, hogy aztán már túlságosan hosszan húzódó ügyet zárhassunk le. A, panaszosnak tehát az arab emirátusok hatóságaival további kapcsolatok felvételét, illetően szerintem fel kellene ezt függeszteni. Nem kellene tovább nyitva tartani ezt a petíciót, mert túl sok olyan probléma van, amelyekkel szembesülünk, a közösségi jog, illetve annak alkalmazási formái a különböző tagállamokban ütköznek. Köszönöm szépen. Mrs. Danoka, please. Danó asszony, tessék. Danoka asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a panaszosnak, hogy ilyen kitartó ebben az ügyben hiszen ezen konkrét eseteken mi, mint jogalkotók, az Európai Parlament képviselői, látjuk meg, meg tudjuk, észre, észlelni tudjuk, hogy hol vannak hibák, hiányosságok a törvényekben. Különös tekintettel Abraszoz 2-es, eh, Brüsszel 2 rendeletre is. Most olyan helyzetben vagyunk, hogy befolyással lehettünk arra, hogy milyen irányban módosítsuk ezt a rendeletet, és figyelembe fogjuk venni azokat a problémákat, amelyeket az ön esete, az ön ügye felvet. Szerintem ez kapcsolódik ahhoz, hogy nincs nyilatkozat, nem nyilvánul meg az európai ö, polgárság, hiszen nemrégiben volt éve az európai állampolgárság évének. Erről jelentés is született itt a Peti Szakbizottságban. Amikor az európai polgár, állampolgárságról beszélünk, akkor, akkor itt a, a szabad mozgás gyakor, jogának gyakorlásáról beszélünk, de elfeledkezzünk arról, hogy az európaiság, az európai állampolgárság olyas valami, ami hozzáadott értéket képvisel egy nemzeti hovatartozáson felül. Hogy beszélhetünk erről a megkülönböztetésről, és a különbségről a, a jogrendszerekben Bulgáriában, mindkét szülő beleegyezésre szükség van, az Egyesült Királyságban pedig nem. Nem, nem tudom, hogy milyen a ciprusi rendelkezés, lehet, hogy erre nem, ez nem jól figyeltem, ott is igen, tehát mindkét szülő beleegyezésére van szükség. Tehát ezen határon átnyúló esetek mutatják azt, hogy harmonizált jogszabályokra van szükség a gyermekek tekintetében is, és akkor ez úgy gondolom, hogy az az irány, az a dimenzió, ahol új elképzeléseket kellene letenni az asztalra. Volt jelentés a jogszabályok megváltoztatásáról a Libe Bizottság vízummentességről, amikor vízummentességről beszélünk, ha ezt megadjuk, akkor ennek ilyen aspektusai is vannak, tehát itt még van min javítani. De úgy gondolom, hogy egyet tudok érteni ezekkel az érvekkel, és azt gondolom, hogy a bizottság véleménye még nem merített ki mindent, és én is azt javaslom, hogy ezt a petíciót tartsuk továbbra is nyitva, és egy mélyebbre ható vizsgálatot kérjünk az ügy esetében. Köszönöm. Mária szúr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a petíció benyújtója nagyon részletesen leírta az esetét és az ügyét. A, a saját személyes tragédiáját azt nem fogalmazhatok így, hiszen nem találkozhat a gyermekeivel. Ez egy morális és érzelmi kérdés is, és felveti az Európai Unió felelősségét és kompetenciáját is, hiszen a panaszos is az Európai Unió polgára, és egy, a dolgot egy másik oldalról nézi. Mi a gyerekek érdeke, főleg kiskorú gyermekek érdeke? Hiszen ezeknek a gyerekeknek is európai állampolgárságuk van. Ez az alapja annak a támogatásnak, amit egy adott esetben a családjog tud nyújtani, hiszen néha a család, hiszen a családjog az nem uniós kompetencia, nem követe, kö, közösségi kompetencia, hanem a nemzeti ö, ö, hatáskör de az európai polgárságban látnunk kell, hogy a polgári jog és a családi jog befolyásolja azoknak a jogait, akiknek európai állampolgárságban legyenek azok a szülők vagy a gyerekek. Következésképpen én úgy gondolom, hogy ez itt a dolognak a nyitja, ami előre vihet bennünket ebben az ügyben is, és más elénk tárt esetekben is. Nem hiszem, hogy a bizottság válasza kielégítő lenne, inkább úgy gondolom, és ezt a kollégám is említette, két-három dolgot tudnánk fölvetni. Egy, az Eurojustot bevonták, és ez azt mutatja, hogy komoly a dolog. Mi, mint szakbizottság, először is nyitva tarthatjuk ezt az ügyet, több információt kérhetünk az Eurojust-tól, illetve az Eurojust beavatkozását kérhetjük, hiszen egy panaszt benyújtottak, lefolytatták a szükséges jogi eljárásokat az adott tagállamok hatóságainál, tehát először is ebbe az irányba kéne elmozdulni. Aztán másik, hogy levelet írhatnánk a Magyarország állandó képviseletének, hiszen vannak olyan pontok, ugye, hogy mi fog történni ezekkel a gyerekekkel, mi lesz a sorsuk, hogy lakatási, tartózkodási engedélyt kapnak, vagy, vagy mi lesz, és ezt ugye felvetette a, a petíció benyújtója, és itt az Eurojust részvételével lehet megoldani, de ez felveti Magyarország szerepét, és erről tájékoztatni kell Magyarországot és magyar hatóságokat. Három, a ciprusi hatóságoktól egy kimerítőbb, jobb, alaposabb választ szeretnék. Ők úgy gondolják, hogy ez csak a bíróságra tartozik, és úgy gondolják, hogy ebből mi nem avatkozhatunk be. Azt gondolom, hogy fel kell venni a kapcsolatot, és meg kell vizsgálni, hogy hogyan jutott el idáig a dolog. Negyedszer pedig az, arab, az Egyesült Arab Emirátusok ez nem lehet, nem lehetnek olyan szürke zónák, ahol, ahol mint a Bermuda áramszögben eltűnnek az emberek valami jogi szürkeségben. És azt gondolom, hogy írhatna, írhatnánk egy levelet az Egyesült Arab Emírségeknek, E, én azt mondom, hogy tartsuk nyitva ezt az ügyet, ígyunk e, leveleket, és próbáljunk meg ne a panaszos érdekében próbáljunk, vagy a ház, házastárs e, mellett próbáljunk megoldani, hanem a gyerekek érdekét követve oldjuk meg. Hiszen itt az egyik szülő egyoldalúan cselekedett, lépett, és mindenki más egyetemezze a gyerekek érdekeit, ez szubjektív, mi pedig a gyerekek objektív érdekét akarjuk a szemünk előtt tartani, és meg kell vizsgálni ennek a jogi oldalait. Ami persze nem egyszerű, de a mi szempontunkból ezt az öt dolgot meg tudnánk lépni, és hogy látom, itt bólogatnak a kollégák, és már ez elhangzott korábban, ilyen módon nyomást gyakorolhatnánk arra, hogy pozitív fejlemény szülessen ebben az ügyben. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm Dula asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Any more time? Nem szeretnék a szükségesnél több időt fordítani a hozzászólásomra. Csak azt szeretném mondani, hogy nagyon jogi nyelven fogalmazunk. Nyilván nagyon sok igazság van abban, amit a bizottság írt, nagyon világosan meg elemezte a jog határainak technikai jellegű elhelyezkedését, ugyanakkor az emberi életek, az állampolgárok szabad mozgása, a nemzetközi kapcsolatok realitása abszolút nem passzol ehhez a e, nagyon hidegfejű joginterpretációhoz, úgyhogy ez sajnos egy olyan helyzet, ahol ütközésbe kerül a valós élet a valóság, a, a jogszabály szavaival. Én Evi kollégával egyetértve azt mondanám, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, kérjünk még több információt, és nézzük meg, hogy milyen intézkedéseket tudunk tenni, tudunk-e írni az érintett kormányoknak például ebben az ügyben. Az lenne a legmegfelelőbb, hogyha ezeket a ügyeket is megtárgyalnánk a gyermekvédelem témájával foglalkozó munkacsoporton belül, és esetleg egy szóbeli kérdést is feltennénk a Brüsszel 2-vel kapcsolatban. Ez a gyermekek védelmének ügyéhez és a Brüsszel 2 rendeletnek egy bővebb elemzését tenni lehetővé. Úgyhogy ne zárjuk be legyen egy teljes vita a plenáris ülésen a Brüsszel 2 rendelettel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Pitere asszonyi a szó. Przewodnicząca, ta sprawa była kilka razy Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezt az ügyet már többször megvizsgáltuk, a jelenlegi jogi helyzetben nem nagyon van mit tenni. A Brüsszel kettőn jelenleg is dolgoznak, és a nemzeti dokumentumok kibocsátása nemzeti jogkörbe tartozik. Kétségtelen, hogy a nemzetállamoknak ez a véleménye. Nem fognak egyetérteni abban, hogy nemzetközi rendelkezés alapján kellene neki kiadni a dokumentumokat. Ugyanakkor a két gyermek utazásával kapcsolatban azt mondanám, néhány országban mind a két szülőnek jóvá kell hagyni az utazást, máshol viszont elég az egyik szülő jóváhagyása. Én azt hiszem, hogy e mögött különböző filozófiák állnak talán, kulturális hagyomány szerint. Az olyan országokban, ahol mind a két szülő egyetértése, jóváhagyása szükséges az utazáshoz, előfordul, hogy az egyik szülő ennél fogva meg tudja akadályozni az utazást, lehetetlenné tudja tenni a gyermekek számára, hogy elhagyják az országokat, országot. A parlamentben nem sokára lesz egy olyan petíció, amely pontosan arról szól, hogy egy, egy szülő karrieri fejlődését, lehetőségeit miért akadályozhatja meg az, hogy a másik szülő nem engedi a gyermekét vele utazni? A másik kérdés pedig az lehet, hogy mit tudunk elérni azzal, hogyha ezt a petíciót nyitva hagyjuk. Én attól tartok, hogy igazából csak a lelkiismeretünk megnyugtatását tudnánk ezzel elérni, azt képzeljük, hogy az állampolgárokon tudunk segíteni, de azt hiszem, hogy igazából nem tudunk. Kérdezzük meg legalább magunktól, hogy tudunk segíteni egyáltalán valamit ezen a helyzeten, a jelenlegi jogi a keretek között. Elnök, ha megengedik, én is szólnék ehhez a témához. Ahogy Zsdanoka asszony elmondta, a harmonizáció minden európai föderalista kívánság listáján szerepel, de sajnos még messze nem tartunk ott. Szerintem sajnálatos ez a útlevél kibocsátás a szubszidiaritás elve szerint történik, nemzeti kompetencia kérdése, nem nagyon tudunk mit tenni ebben az ügyben. Azt tudjuk tenni, hogy a föderalizmus mellett kampányolunk egyre aktívabban. De jelenleg ebben az ügyben, és a petíció benyújtója, vagy, illetve a petíció benyújtójának gyermekei szempontjából ez nem sokat ér. Szeretném megkérdezni önt, mivel nem sokára megint megadom önnek a szót, volt-e olyan kísérlet, nem bírósági kiindulású kísérlet, kísérlet amely amelynek során megpróbáltak a két szülő között közvetíteni és megoldani a kérdést. Tehát két olyan szülő között, aki nem képes egymással beszélni, nem tud megegyezni a gyermek felügyeletéről, volt valamiféle tanácsadó ö, szolgálat, vagy tanácsadó ö, segítség. És itt most Máriász úrra utalnék vissza, illetve azt arra, amit ő mondott. A mi bizottságunk tevékenységének az a lényege, hogy a gyermek érdekét védjük. És szerintem abban egyet tudunk érteni, hogy a gyermeknek az az érdeke, hogy mind a két szülőjével jó kapcsolatot tudjon fenntartani, ha egyszer két szülője van. Nyilván vannak olyan esetek, amikor tragikus módon egy gyermeknek csak egy szülője van, és akkor azt a szülőt kell buzdítanunk arra, hogy minél többet megtegyen a gyerekért, de amikor két szülő van, akkor a gyermek legfontosabb érdekeit szolgálva, kell, hogy viselkedjenek, és nem pedig ilyen vérbosszú jelleggel harcolniuk egymással. Mielőtt politikus lett, tettem, én tulajdonképpen pontosan ilyen tanácsadó, illetve közvetítő tevékenységet folytattam. Ezért szeretném megkérdezni, hogy az önök esetében volt-e ilyen kísérlet? Nem követelem meg, hogy válaszoljon, nem muszáj válaszolnia, de ha történt valami ilyesmi, akkor az nagyon érdekelni a kollégáinkat is. Igen, 2011-ben volt egy ilyen kísérlet, volt egy parlamenti közvetítő a szülők által jogellenesen eltávolított gyermekek ügyében szoktak közvetíteni, de volt egy határvonal, ugyanis azt kérték, hogy e ismerjék el a vállást és a gyermekelhelyezési döntést. Ugyanakkor a bíróság ezt nem ismerte el, mert azt állították, hogy ez az emberi jogok ellen hat. Tehát nem volt ö, megoldás. És egyen kívül, ezen kívül én a parlamentet nem arra kérem, hogy bíróságra vigye az ügyet, hanem arra, hogy szólítsa fel a, jogáll, a tagállamokat arra, hogy a jogállamiságot érvényesítsék. Végül pedig az útlevél kiadással kapcsolatban azt mondják, hogy a nemzetállamok jogkörébe tartozik ez, de a Brüsszel 2 rendelet, amely már 2005 óta érvényben van, és amelyet minden Európai Uniós tagállam aláírt Dánián kívül, tehát minden jön tagállam egyetért a szövegében. Tehát, hogyha a szülői felelősségről van szó, akkor a legfontosabb döntéseket, például a gyermek oktatásáról, vagy arról, hogy milyen országban él, hogy hogy azt hogy kell meghozni. Hogyha a szülők között nincsen egyetértés, akkor a bíróságra lehet hagyni, az adott nemzeti jog, nemzetállam bíróságára lehet hagyni ezt a döntést. És egyet érek, egyetértek Eleonora Evi asszonynal, hogy mivel olyan nagy a különbség a mi és a bizottság nézőpontja között, ezért még alaposabban elemezni kell ezt a döntést, annak érdekében, hogy jól megértsük, hogy tulajdonképpen mit is mond. Köszönöm szépen a szót. this is not a very simple case to summarize. Hát ezt az ügyet nem egyszerű összefoglalni. Bárcsak egyszerű lenne, de sajnos nem az. És tudják, emberi dimenziója is van, úgyhogy bizonyos értelemben örülök neki, hogy néhány kolléga pontosan ezt mondta, egy 12 és 15 éves gyerekről van szó. 11 és 15, igen. Tehát még mindig gyerekek fiatal gyerekek, és nagyon érzékeny, nagyon-nagyon érzékeny életkorban vannak, ahol mind a két szülőjükre szükség van. Ezért még egyszer nagyon megkérem önöket, önt, személyesen is arra, hogy nézze meg, hogy mit lehet tenni, és hogy talán a titkárság titkárságnak írjon. Tudom, hogy nagyon jó, és már hosszú ideje tartó kapcsolata van a titkársággal magyarázza meg nekik, hogy vajon tényleg megpróbált-e a gyermekei érdekében békejobbot nyújtani. Tehát, hogy a ö, volt feleségével tényleg megpróbált-e a gyermekei érdekében megoldást találni a helyet, hogy tovább folytatta volna ezt a vendetta helyzetet. Én nagyon sok hely, ügyet láttam, ami még rosszabb volt, mint az önöké, és mégis valahogy sikerült nem bírósági úton közvetíteni a két fél között. És mielőtt átadom a szót önnek, még elmondom, hogy ennöki privilégiumommal élve beszélek most. Tehát, kollégáim, először is azt mondom, hogy valaki azt mondta, hogy nem nagyon lehet itt mit tenni ebben az esetben. Én tényleg, hogy ezzel egyetértek. De kollégáim ugyanakkor kifejezték az jobbeli akaratukat, hogy még meg kellene alaposabban nézni ezt az ügyet, ezt nagyon ö, ha, nagy hangsúlyjal kell nekem is kezelnem. De mindenkit megkérek arra, hogy azt se felejtse el, hogy Jánopolosz úr, önnek nem adhatunk, önt, önt nem ringathatjuk hamis reményekben tulajdonképpen jogilag ez a helyzet olyan, hogy nem nagyon tudjuk mivel biztatni önt, mert az hamis illúziót kell tenne. Én azt mondom, hogy vannak nem bírósági úton elintézhető közvetítési módszerek, és ezt meg kell nézni. Tehát a Eurojustnak a bizottság megteheti, hogy ír, és írásban információt kér arról, hogy ebben az ügyben mit tettek már, és hogy mit lehetne még tenni. Írásos elemzést kérünk. Aztán a bizottság írásos és tulajdonképpen nagyon jó volt, és minden nagyon fontos tény szerepelt is benne, de szeretnénk, hogyha az önök elemzését is írásban megkaphatnám, megkaphatnánk, hogy újraolvashassuk és utalhassunk rá esetleg később. Ezen kívül a ciprusi főügyésznek is fogunk egy levelet küldeni, és a ciprusi állandó képviseletnek, valamint a magyar állandó képviseletnek, és végül, de nem utolsó sorban, mivel van a gyermekek jólétével kapsz, kapcsolatos munkacsoportunk, ezért Evi asszony nagy örömmel át tudom adni önnek, illetve az önök munkacsoportjának ezt az ügyet. Akkor mondjuk, hogy a munkacsoport tér felén van a labda, és a munkacsoport tegyen meg minden tőle telhetőt, próbáljon meg, próbálj meg ezt az ügyet még pár más szempontból elemezni. A kollégáim egyetértenek az javasoltakkal? Jó, köszönöm szépen, és mivel megadtam önnek a szót már egy perce korábban, ezért talán most már nem szükséges többet szólnia, igaz? Jó, köszönöm szépen, hogy eljött, következik a következő napirendi pont és nagyon sok sikert kívánok önnek, és talán, talán a jövő évben már lesznek ezzel kapcsolatban, az ügyel kapcsolatban eredmények is, reméljük. Következő napirendi pontunk egy német állampolgár, akinek a nevét nem szeretné elárulni, a láthatás, gyermeke láthatásával kapcsolatos joga gyakorlásáról szól az ügy. Itt is van a petíció benyújtója, megadom neki a szót 5 percre. Jó napot kívánok! a gyermekem nevében beszélek, akit az édesanyja Nagy-Britanniába vitt, és azóta nem volt vele kapcsolatom. Itt a, a dián megmutatom, hogy a gyermek születése óta mi történt. Mielőtt elkezdem elmesélni, egy egyszerű kérdést elmondanám, hogy egy olyan egyszerű kérdésről volt szó, hogy a gyermek hova járjon iskolába, hát én úgy gondolom nagyon világos, hogy járni, járni kell neki valahova, de amikor arról beszélünk, hogy hogy az, az, a gyerek nem akarja látni az egyik vagy másik szülőjét, akkor ez egy nagyon fontos kérdés de úgy gondolom, hogy itt elsősorban arra lehet gyanakodni, hogy a gyermek azért nem akarja látni az egyik szülőt, mert a másik szülő befolyásolja, vagy valaki más. Minden esetre. Ö, utoljára, amikor, lát, amikor a bizottság gal érintkezésbe voltam, akkor a brit hatóságok, megígérte a bizottság, hogy a brit hatóságoknak ír. Viszont én szerintem ez nem történt meg. Na, a ké- gyermekem 2004-ben született, 2007-ben már bíróság előtt voltunk, és akkor úgy döntött a bíróság, hogy szociális munkás felügyelete mellett láthatja az apa a gyereket, nem azért, mert az apa veszélyes volt, hanem azért, mert az apa német volt. 2000 5 az anyja elvitte a gyermeket egy évre Nagy-Britanniába, és rögtön miután megérkeztek oda, elveszítettem vele a kapcsolatot, nem tudtam se az címét, se mást. A Brüsszel 2A rendelet szerint akkor, akkor a brit bíróság volt felelős ezért az ügyért írtam az Európai Bizottságnak, panaszt tettem arról, hogy nincs kapcsolatom a gyermekkel. Akkor még nem nagyon ismertem a jogszabályokat, nem vagyok ügyvédes, csak megjegyezném közben. Viszont megtalálták végül is a, az a, anyát, és 18 ezer fontnyi számlákat kaptam, ez ebbe került, ennyibe került az egy úgy látszik, egy ilyen pénzt csináló masina a gyermekek megtalálása, minden esetre ennyi pénzért sikerült megtalálnom a gyerekemet. 2010-ben aztán nem engedték meg az anyának, hogy tovább ott tartsa a gyermeket Nagy-Britanniában, mert a tartózkodása lejárt. Végül aztán 2011-ben, fél évvel később elvittem onnan a gyermeket mert nem volt más választásom. Viszont a gyermeknek nyilván nem jó az sem, hogy az apja elszakítja a környezetéből, és kiveszi az iskolából, és elviszi onnan, ahol lakik. De mégiscsak ezt tettem. 2011-ben aztán megint elrabolta az anya a gyereket, visszavitte Nagy-Britanniában, és nem jött vissza vele ugye először, amikor először elvittem onnan a gyereket, akkor mindent megtettem annak, el, annak értekében, hogy legyen, legyen kapcsolatom a gyerekkel, és hogy ezt tudjam érvényesíteni a nagy-britanniai történek, törvények értelmében. 2013-ban Nagy-Britannia vállalta föl az ügyet, Igaz, hogy ebben nem, az anya nem értett egyet, de aztán mégis így történt. Viszont 2015-ben a brit bíróság elus, elutasította a kérvényemet, és azt mondta, hogy lehet fellebbezni Brüsszelben, de, de, de kapcsolatom változatlanul nem volt a gyermekkel. Aztán 2013-ban egy pszichológust is kineveztek az ügyben. Pillanat, azt hiszem egy kicsit gyorsabban kell beszélnem. Pszichológus és gyermekszakértő, gyermekjogi szakértőt is kineveztek, de amikor Londonba érkeztem három havonta egyszer, akkor összesen egy órányi együttlétet engedélyeztek a gyermekemmel. 2015-ben megpróbáltam megszabadulni ettől a bírótól, mert már évek óta ugyanaz a bíró kezelte az ügyünket, és semmit nem tett annak érdekében, hogy kapcsolatot teremtessek a gyermekemmel. És amikor és végül aztán mégiscsak sikerült Luxembur, a luxemburgi bíróságra ügyelt, utalni az ügyet, és egy előzetes ítéletet kapni, amit ugyan a bizottság szerint nem kellett volna, nem lett volna szükséges megtennem. Nagyon komoly ügy ez, hiszen a itt nem politikáról van szó, hanem arról, hogy egy jogszabályt hogy értelmeznek. Max Rems ügyét nagyon nagy figyelemmel kísértem. Safe Harbor ügyek kapcsolatosan, és én őt hősnek tartom, mert annak ellenére, hogy a bíróság ítélt, sikerült a luxemburgi bíróságra juttatni az ügyét, és a bíróság azt a választ adta neki, hogy az Európai Bizottság éveken át rosszul kezelte az ügyét, nem a Safe Harbornak megfelelőképpen. Minden esetre én azonnali kapcsolatot követelek a gyermekemmel. A bizottság a szülőkkel való kapcsolat gyökeres elvágása kapcsolat témájú ügyekben tudja, hogy a luxemburgi bírósághoz lehet utalni ezeket a gyerek, ezeket az ügyeket, és itt ez a bíróság tudja eldönteni, hogy a gyermek és a szülő között hogy lehet visszaállítani, helyreállítani a kapcsolatot és amikor nemzetközi jogról van szó, akkor ez szokott lenni. Lehet, hogy pénzügyileg is támogatni kéne az, hogy a hasonló ügyek azok rögtön kerülhessenek a luxemburgi bíróság elé. Aztán van még egy érdekes dolog, a bíróság, bizottság nem fog nyilván a luxemburgi bíróságra menni, csak a jogi szolgál, szolgálathoz, és a jogi szolgálatnak a feladata, hogy a jogszabályokat értelmezze a Brüsszel 2 a az érvényes, de ebben de nincs de, de ugye van egy szakértői csoport, de arról nincsen semmi információm, hogy ki vehet részt az ülésükön, és ezért kérdezném meg, hogy nekem lehetne? Vagy valakinek az önök szakbizottságából? Nem lenne jó, hogyha a Brüsszel kettővel kapcsolatos minden ügyet nyitva tartana a szakbizottság, amíg el nem rendeződik a Brüsszel kettő rendelet ügye? És ebbe, egybefogni ezeket az ügyeket annak érdekében, hogy közösen kezeljék? Elnök, köszönöm szépen. Igen, fogyad az időnk, úgyhogy Grubi Szicsasszonynak, a bizottság képviselőjének már is megadom a szót. Úr. Thank you to the petitioner. Köszönöm szépen a petíció benyújtójának. Azt gondolom, hogy ezt egészen rövidre foghatom. Egészen idáig kb. 20 levélre válaszolt a bizottság, és 30 kérés teljesített dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban. A új tény nem merült fel, nem tud benyújtani, amelyet a bizottság jogi szolgálata ne tekintett volna át és ne mérlegelt volna. Ez az egész petíció a Brüsszel 2A alkalmazásával kapcsolatos ebben az ügyben, főleg a máltai döntés ahol, amely elrendelte a gyermek láthatását, illetve az ezzel ellentétes Egyesült Királyság ellentétes bírósági döntését, és ezt többször mondtuk, hogy a, a Brüsszel 2 rendelet csak arról rendelkezik, és most a Máltai Bíróság döntéséről beszélek, amely biztosította a láthatóságot, tehát ez a Brüsszel 2 csak azt írja le, hogy milyen esetekben lehet ez végrehajtható, de a rendelet nagyon világosan lefektetheti, hogy az ez tényleges végrehajtás, az, hogy ezt hogy kell megcsinálni, az mindig az adott tagország nemzeti szabályozásán múlik. Tehát ez egy magán nemzetközi jogi aktus, tehát nincsen végrehajtási ereje, végrehajtatóság ereje. Tehát, hogyha a, az Egyesült Királysági Bíróság elmondta, hogy mi a probléma ennek a döntésnek a végrehajtásával, ami pedig a, a, a brit döntést illeti, ahogy ezt a panaszos maga is elmondta, a bíróságnak meg magához kellett vonnia a joghatóságot. Ugye egy idő után már jogellenes sem volt a gyermek az Egyesült Királyságban, a rendelet tizedik cikke szerint valóban az Egyesült Királyság bírósága Gájánál lesz a joghatóság. Most, amit ezt kell megfontolni, hiszen a Brüsszel 2A ez egy nemzetközi magánjogi eszköz. Tehát tartalmi, érdemi szabályokat nem fektet le, csak a végrehajtóságról, végrehajthatóságról, és ezért nem kerestük meg az Egyesült Királyságot, mert nem látjuk azt, hogy ennek a nemzetközi magájogi szabálynak, szabályt megszekték volna. És itt ebben az esetben éppen ezért a bizottság nem is tud lépni, csak maga a tagállam. Elnök, köszönöm szépen ezt a választ. Úgy látom, senki nem kéri a szót, úgyhogy visszaadnám a szót a panasz benyújtójának, hiszen már eleve is túllépte a neki rendelt időt. Nos, visszatérve az első pontra, úgy tűnik, hogy a, bíróság, a bizottságnak már elege van abból, hogy folyton információt kordulok. Megkértem az Európai Ombudsmant, hogy vizsgálja meg, de ez nem történt meg. 2013-ban kértem tőle útmutatást, hogy ebben az esetben hogyan lépjek tovább, de az Egyesült Királyság 2013-ban magához mondta a joghatóságot, de azt tudom, hogy előzetes döntéshozatalra a luxemburgi bíróság elé került, de és a DigiJust esetében azt gondolom, hogy nem nekik van meg a megfelelő szakértelmük, hogy ebben érdemben nyilatkozzanak, hanem a jogi szolgálatnak. Tehát egyszerűen tévednek szerintem. Másrészt a, az Egyesült Királyság ugye az, az uniós működésére szóló szerződés értelmében jogtalanul járt el. Ezt elküldtem a bizottságnak, és a bizottság azt mondta, hogy nem sért, sérült az európai jog, holott a Max Remk esetből egyértelműen ez derül neki. Köszönöm bizottság képviselőjére nézek, hogy kíván el hozzászólni. Nem, elnézést, javítja magát a tolmács képviselő asszony. Nos, nagyon röviden, csak annyit szeretnék mondani, hogy szeretném nyitva tartani ezt a petíciót azért, hogy jobban belelássunk a jövőre a munkacsoport munkájában, és jobban tisztázni lehessen mindazokat a kérdéseket, amelyeket a petíció benyújtója felvetett, hiszen én úgy látom, hogy kicsit zavaros, valóban zavaros ez a dolog, e, ezt alaposabban át kell tekinteni. Csak, az, csak még egy dolgot szeretnék mondani. Van olyan eset, amikor a Brüsszel 2 rendeletet nem alkalmazta egy tagország? Volt példa arra, hogy a bizottság úgy hogy nem, vagy nem jól alkalmazták, hiszen valahányszor a Brüsszel 2 rendelet előkerül, akkor akkor valahogy akkor ez csak egy útmutató, és igazából konkrétan semmit se lehet tenni. Tehát ez igazából olyan, mint valamiféle mint hogyha mindig ugyanazokat a köröket futnánk. Tehát szeretném, hogyha nyitva tartanánk ezt a petíciót, nem tudom, hogy a kollégák ezzel egyetértenek, és akkor ezt folytathatjuk. Elnök. Amikor már háromszor meghallgattunk a panaszos, és már 20-szor válaszolt a bizottság, ebben ez esetben fent nyitva tartani az ügyet. Azt gondolom, hogy itt habis reményeket keltenénk mindenkiben, és ugyanazokat a köröket futnánk, hogyha úgy érzi, hogy köröket fut, akkor, akkor, akkor ne fussunk, hanem törjünk ki ebből a körből. Pitela asszony, a szó. Köszönöm szépen. Hogyha ebből az ördögi körből nem lehet kitörni, a hivatalnokok nem találják meg a kivezető udat, az örökbefogadásoknak is nagyon komoly és bonyolult jogi oldala van. Ha vita van a szülők között, akkor ezt egy hivatalnok nem tudja megoldani, hiszen mit tehetnek? Elveszik a szülőktől a gyereket? Az egyik szülőt nem lehet kényszeríteni arra, hogy elismerje a másiknak a jogait Az, hogy két, egy házas pár egymással egyetértsen és, és szót értsen egymással, ez nem hivatalnokok dolga, mediátorok, pszichológusok, stb. Néha lehetetlen, hogy még, néha még ők sem tudnak megoldást találni. Tehát azon gondolkodom, hogy hogyan lehet ilyen kérdéseket megoldani, hogy a szülőket lehet kényszeríteni arra, hogy egyetértsenek egy hivat, hivatalnokkal, hogy lenyomjuk a torkukon egy hivatal döntését, vagy egy bíróság megteheti ezt? Tehát nem hiszem. Tehát úgy csinálunk, mint hogyha tudnánk valamit tenni az ügy érdekében, és akkor folyton nyitva tartjuk a petíciót, addig, amíg a gyerek aztán közben nagykorú lesz. És aztán, amikor már nagykorú, akkor mindkét szülővel, vagy az egyikkel jó kapcsolatuk lesz, de az is, az is előfordul, hogy mind a kettőt utálni fogja a gyermek. Tehát nem hiszem, hogy az élettapasztalatunk elegendő ennek a megoldására. Elnök, köszönöm szépen, Pitella asszony. Do I summarize this? Hogyan is foglaljam ezt össze, mondja az elnök asszony. Hát azt szeretném mondani, hogy ahhoz, hogy nem érdeke a szakbizottságunknak, hogy nyitva tartsuk ezt a petíciót. Uram, már háromszor járt nálunk Állandóan folyik a folyamatos eszmecsere eh, a bizottsággal már, vagy húsz levél született. Hát ennél többet szerintem, mint szakbizottság nem tehetünk. És megint csak nem akarom, eh, hogy eh, hamis reményeket kell csak önben, hiszen most már minden lehetséges módszert kipróbáltunk, hogy megoldjuk a problémát. Ennél többet, mint szakbizottság nem tehetünk. Hallottam, hogy Evi asszony szeretné, hát valószínűleg további objektív információval nem táplálhatjuk ezt az ügyet, de mondjuk lezárhatjuk a petíciót, és továbbíthatjuk önnek a munkacsoportba, hogyha még tovább akar vele foglalkozni. És akkor lezárjuk a petíciót. Tehát lezárjuk, és és a gyermekekkel kapcsolatos kérdések eh, miatt eh, folytathatja a munkát ebben a témában, de megnyitni ne nyissuk meg, csak eh, legyen az anyagai között referenciaértékkel. Így elképzelhető a továbbiakban, a kollégákra nézek, akik bólogatnak. Danokasszony, parancsoljon, Danokasszony, elnökasszony. Igen, értem, hogy milyen régóta foglalkozunk ezzel a kérdéssel. De szavaztunk egy kérdésről. És azt mondtuk, hogy jobban kell definiálni a életmód szerinti ö, lakóhely, életvitel szerinti lakóhely kérdését. Tehát anélkül, hogy hamis reményeket táplálnánk, tartsuk tovább nyitva ezt a petíciót, mert ezzel tudnánk alátámasztani, hogy itt probléma van, mert nagyon sok esetről tudunk Nagy-Britanniából, itt ebben a kategóriában. Tehát ez volna a javaslatom anélkül, hogy hamis reményeket táplálnék. A plenárison tárgyaljuk meg. My proposal to end the, I am also member. Ez volna a javaslatom, hiszen én is tagja voltam ennek a munkacsoportnak, úgyhogy vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Nyitott petícióként Um, I think it, it, it's very difficult. Azt hiszem, hogy nagyon nehezek az ilyen esetek, de talán az ön javaslata a legjobb megoldás. Annak alapján, amit a bizottságtól, a panaszostól hallottunk, és a jelenlegi helyzet alapján ez volna a fair megoldás. Úgyhogy egyetért elég a szonyal, Az évek során benyújtott petíciók, amelyek eljutnak hozzánk, azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Királyságban hogyan foglalkoznak a gyermekvédelmi kérdésekkel. A londoni tényfeltáró látogatás és ennek eredménye alapján lenne a feedback, de azt hiszem, hogy csak hamis reményeket táplálnánk, hogyha azt sugalnánk, hogy enne, ezen túl tudunk lépni. Elnök, köszönöm szépen, Beatrice. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Csak annyit szeretnék még elmondani, hogy egyetértek javaslatával. Úgy gondolom, nyitottságunk az átláthatóságról szól, ahol megoldásokat keresünk. És amikor a gyermekekkel kapcsolatos ügyeket elénk tárják, akkor választ kell találnunk a panaszosoknak. Azt gondolom, hogy a frakcióban végzett munkák során gyermekek esetében nagyon fontos, hogy itt a petíciós bizottságban a gyermekek jogait tartsuk elsősorban szem előtt, És ha lezárjuk ezt a folyamatot, most itt arról gondolok, hogyha lezárjuk ezt a petíciót, ez nem azt jelenti, hogy lezárjuk a munkát ebben a témában, ellenkezőleg. De azt gondolom, hogy ez a jelenlegi petíció sajnos most már azt jelenti, hogy körbe-körbe járunk. itt erre asszony parancsoljon. Van egy kérdésem. A gyerekek boldogtalanok? Mert azt tényleg nem tudjuk, hogy azok a gyerekek, akik az édesanyjukkal vannak, boldogok vagy nem boldogok. Nem tudjuk, hogy mi van velük. Pedig jó lenne tudni, hogy van egy otthonuk, ahol megfelelően fejlődhetnek, ahol gondoskodnak róluk, hogy egészségesek-e, hogy megfelelően táplálják-e őket, tanítatják-e őket. Lehet, hogy van valami probléma, és ehhez szakértői segítségre van szükség. Erről nem tudunk semmit. Csak azt tudjuk, hogy vitás a helyzet az egyik szülő szemszögéből. De kellene tudnunk azt is, hogy hogy vannak a gyerekek esetleg feltehetnénk egy olyan kérdést, hogy a szociális szolgáltatások tudnak-e arról, hogy hogyan gondoskodnak a gyerekekről. Ugyanis én nem szeretnék két felnőtt vitájába belebonyolódni. Én azt szeretném tudni, hogy a gyerekek elégedettek-e, mert annak ellenére, hogy kicsik, vannak jogaik. Köszönöm szépen, tökéletes és jó ötlet ez. Végül is ez a lényeg. A gyermekek jóléte. Végighallgattam a kollégákat, és azt hiszem, nekem is el kell mondanom a véleményemet, és szándékom eredetileg az volt, hogy mivel a panaszos már háromszor itt járt nálunk, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy megoldjuk a kérdést, zárjuk le ezt a petíciót, nincs varázsütés a megoldás. Mindazonáltal. Kedves kollégák, azt gondolom, hogy a legjobb megoldás azon, ha mégiscsak lezárnánk, de ezt követően referencia értékkel további döntéshozó céllal küldjük el a munkacsoportba, hogy a jelentéssel foglalkozzanak. Eleonora, röviden. Csak azt szeretném kiegészítésképpen elmondani, hogy nem értek egyet Peter a kolléganővel, egészen egyszerűen azért, mert mi nem tudunk utána járni annak, hogy a kiskorúak hogyan vannak mert ez nem a mi kompetenciánkba tartozó terület. És mert mindkét szülő joga, hogy lássa a gyermekeit, és ez nyilvánvaló. Szerintem teljesen világos, hogyha elsősorban a gyerekekről és az ő jólétükről van szó, akkor ezt kell tiszteletbe tartanunk, de nem a mi kompetenciánk mindez. Elnök. Én az, asszony hozzászólását úgy értelmeztem, hogy itt van az emberi érdek az egész területen. És ki kell emelnünk azt a tényt, hogy az éremnek két oldala van, hiszen két szülő van, úgyhogy ennek csak egy oldalát hallottuk, nem tudunk semmit sem a gyerekekről, sem az anyáról és ezt bizony mindenkinek alaposan mérlegelnie kell itt a teremben. Kedves kollégák, a kérdésem tehát a következő eljárhatunk így, hogy lezárjuk a petíciót, referenciaként információs és egyéb további döntéshozás céljából pedig a munkacsoport hatás körébe utaljuk, amely gyermekekkel foglalkozik. Jó? Jó. Jó, oké. Akkor így fogunk eljárni. Nagyon köszönöm a panaszosnak pedig meg már megadtuk a szót, elnézést kérek, de már el vagyunk késve, úgyhogy ezt a témát le kell zárnunk. Nagyon köszönöm a panaszosnak, hogy eljött hozzánk. Most már elhagyhatja a termet, mert áttérünk a következő témára, ami teljes mértékben más. Élelmiszer biztonságról van szó, és szabad kereskedelemről Janna Swabe a petíció benyújtója, úgyhogy 5 percre megadom neki a szót parancsolja. As the horse meat fraud scandal. Köszönöm szépen. A lóhús botrány még eh, valahol a politikusok és az állampolgárok emlékezetében megvan, de most egy, történt egy másik lóhús botrány is, erről szeretnék beszámolni önöknek. Az Európai Unió fogyasztók körülbelül felét érintheti, és a bizottságnak nagyon gyorsan kellene cselekedni ahhoz, hogy segítsen. Köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok. A, a, az Európán Európai Unión kívül eső lóhús biztonságáról szeretnék beszélni. Több tonnányi lóhús érkezik Franciaországban, Hollandiába, Olaszországba és más országokba, különösen Dél-Amerikából, ahol egyszerűen nem is kötelező a jelzés, és nem is kötelező az élelmiszerbiztonsági ö, ö, leírás, már pedig van egy követelmény, amely csak az, az állat egész életéről szóló orvosigazolás után vállalja, illetve tartja elfogadhatónak ezt a a alóhús importálását. Tagállamok közül egyik sem kezdte el ilyen követelmények szerint importálni a lóhúst. A Human, a Human Society International az ellenőrzési rendszerekben nagyon nagy hiányosságot katárt fel az importáló országoknál, és ezeket nagyon sokszor uh, aláhúzta akár még a bizottság saját állatorvos és élelmiszerbiztonsági irodája is. 2014 áprilisa óta vagyunk ennek a tudatában, és egy hosszú kampány után a bizottság végre felfüggesztette a Mexikóban gyártott lóhús Európai Unióba importálását és kötelezte a mexikói hatóságokat arra, hogy legalábbis az Európában tiltott gyógyszermaradékok és egyéb anyagok ö, ö, húsban való létezését, illetve vizsgálja meg. Kanadából és Argentinából ból ugyan szintén érkezik hús, és ezekkel kapcsolatban a bizottság nem tett még intézkedéseket. Kanadából Kanadába, Amerikából több tízezer lovat visznek, és ott leülik ezeket, és onnan kerülnek aztán ezek Európába. Tulajdonképpen minden Kanadában megölt ló 70%-a Amerikából származik, és ezeket, ezt a lóhúst Európába importálják. Aztán tavaly nagyon komoly aggodalmak merültek fel az ellenőrzések minősége, minőségét illetően, már ami az Európában importál, a Kanadából és Amerikából importált lóhúst illeti, nem tudják garantálni, hogy a lovakat európai szabályok által takarmányban tiltott szerekkel nem kezelték. A szakbizottság tagjai is aláírták azt a felszólítást, amelyre a bizottság reagált. Itt az import, import tanúsítványok módosítását kérik, illetve egy a levágás szerinti országban való tartózkodás minimum 6 hónapos idejét állapították meg a lovak számára, és, meg a, és komolyan tiltani kell azt, hogy olyan lóhús érkezhessen az Európai Unióba, amely olyan, ére, olyan mar, anyagmaradékokat, maradékokat tartalmaz, amely ártalmas. Ezeket a bizonyos anyagokat Európában már kizárják, de e, az Amerikai Egyesült Államokban még nem tiltották be, és Kanadán keresztül ezek bejuthatnak az Európai Unióba. A bizottság sajnos nem tett semmit el eddig, annak e, e, ezeknek a nagyon súlyos élelmiszerbiztonsági és nyomon követhetőségi hiányosságoknak az orvoslására. Argentinában a helyzet általában kielégítő, de ott sem vezette be az illetékes hatóság annak kötelezettségét, hogy az, az állatok gyógyszeres kezelését mindenképpen regisztrálni kell. Márpedig történik egy sor nem regisztrált gyógyszeres kezelés is, és ez aláássa az onnan származó lóhús termékek bevetett bizalmat. Ott különösen paraziták elleni és más gyógyszereket vény nélkül is lehet kapni, és az ott itt élő szakértők szerint nagyon sok ilyen szert használnak pontosan olyan lótenyésztő gazdaságokban, ahonnan aztán a lóhús az Európai Unióba kerül. Én most felszólítanám a bizottságot, illetve megkérdezném a bizottságot arról, hogy az F-Europol következő bizottság, vizsgálata FVO következő bizottsága vagy vizsgálata mikor kerül sorra, és elmondanám, hogy ezekben a, ezekben a termékekben a tiltott anyagok maradványai rendkívül nagy mértékben előfordulnak, és ha ezek az Európai Unióba kerülnek, azok nagyon nagy kárt okoznak, ezért kérem, hogy a mexikai lóhús importját mindenképp késlekedés nélkül függesse föl a bizottság. Thank you very much. And since the other Köszönöm szépen, és mivel a portugál panaszos nem jelent meg, de mivel nagyjából ugyanaz a tartalma két petíciónak, megadom a szót a bizottság képviselőjének, különösen Gary John Lumendára nézek, tessék parancsolni. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Svábasszonynak is, hogy benyújtott ezt a petíciót. És mindezt a komoly munkát, amelyet a lovak jólétével kapcsolatban végzett. Mivel ez egy technikai jellegű kérdés, szeretnék néhány szót szórni az import eljárásokról, ami természetesen kitered a hús importra is. Harmonizált szabályok vannak, állat állat egészségügy és élelmiszerbiztonság tekintetében, hiszen az élelmiszer szabadon mozoghat az unión belül, onnantól kezdve, hogy belépett az unió külső határán. Nagyon robosztusnak mondható az importrendszerünk, hogy általában az importált élelmiszernek és húsnak meg kell felelnie mindazoknak a szabáknak, amelyek az unióban érvényesek. És az illetékes hatóságok az exportáló országban harmadik országokról beszélünk, tanúsítaniuk kell, igazolniuk kell, hogy ezeknek a szabályoknak megfeleltek, és ezért hatósági tanúsítványokat, bizonyítványokat adnak ki. Amikor a hús belép az Európai Unióba, akkor határvizsgálati állomásokon keresztül, eh, ahol helyszíni ellenőrzésre kerül sor, és megvizsgálják, hogy minden eh, szavának megfelelnek-e. A gyógyszermaradványok meglétét vagy hiányát ezekben a húsokban. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondhatom, hogy szermaradvány ellenőrző rendszerrel kell rendelkezni ezeknek a harmadik országoknak olyannal, amit a bizottság jóváhagyott és elfogadott. Az FVO Írországban van ugye a központja, erre utalt dr. Schwab is, és rendszeresen végeznek auditokat ezekben az országokban, hogy megfelelnek-e az ott alkalmazott rendszerek és ö, ö, szabályok annak, hogy ezt az elvárt színvonalat, illetve ezeket az elvárt dolgokat biztosítani lehet, lehessen. Amennyiben a harmadik ország az unió követelmények nem felel meg, a bizottság ö, átmenetileg vagy véglegesen felfüggeszteti az importot egészen addig, ameddig nem tudja bizonyítani ez az ország, hogy képes megfelelni a követelményeknek, vagy ajánlásokat fogalmazhat meg a bizottság, ez a másik lehetőség, amelyre reagálnia kell, és ezek végrehajtását az FVO ellenőrző, hogy valóban megtették-e. E, most ez történt eddig. Tehát azok az FVO auditok, amelyeket az elmúlt években vé- hajtott végre Kanadában, nem volt utalás, nem láttak nyomát arra, hogy komoly kockázat lenne az élelmiszerbiztonság tekintetében a lóhús importja, az importjában. És szeretném megegyezni, hogy a kanadai hatóságokkal van állategészségügyi megállapodásunk, és ennek keretében rendszeres az együttműködés, különböző találkozók, információs információsere, stb. van, és ez vonatkozik az Unióba importált, exportált lóhusra is. Az elmúlt néhány évben jelentős javulást láttunk a rendszerben is. Ezzel együtt is ahogy azt ö, dr. Schwab is rámutatott, tavaly voltak megállapításai az FAO audit ö, ellenőrének, és azt állapították meg, hogy nem volt teljesen kielégítő a helyzet, és hogy tovább kell javítani a garanciák rendszerén. Éppen ezért a bizottság módosította az a lóhús esetében az import bizonyítványokat, és amikor ezek haszn- amikor ezeket használják, akkor hasonlóbbak lesznek az unióban használ bizonyítványokhoz, és az állatokat ugyanúgy vizsgálják, mint az, az uniós éves monitoring programban, és legalább hat hónapig kell az állatnak abban az országban tartózkodni, ahol levágják. Tehát azt gondoljuk, hogy ez válasz a, a panaszosnak, hogy ö, olyanra, ne, olyanra nem kerülhet sor, hogy 48 órát tölt a, a ló, az amerikai ló Kanadában, és utána levágják, ö, hiszen a hivatalos, az illetékes kanadai hatóságok hivatalos vizsgálata, hatósági vizsgálata ezt nem teszi lehetővé. Tehát a bizottság szerint ezek, a, ezek jelentős erőlepést jelentenek, ezt megvitattuk a tagországokkal, és a nemzetközi kötelezettségeinknek megfelelően, ha valami ezeknek a vizsgálatoknak az eredményét meg kell küldenünk az érintett országnak, hogy tudjanak rá reagálni, és a jövő év elején fogják bevezetni ezeket az új hatósági bizonyítványokat. Úgy gondoljuk, hogy ez egy komoly előrelépés méghozzá a jó irányba, ami Argentinát illeti. Hadd mondjam el, hogy az FVO valóban végzett ott ellenőrzést, és itt azt állapították meg, hogy ugyan vannak gyengeségek, az argentin ellenőrzési rendszer képes biztosítani a lóhús esetén az élelmiszerbiztonsági követelményeknek való megfelelést az unióba exportált lóhús esetén és lesznek harmadik, további harmadik országok, amelyekben végzett FEO ellenőrzések eredményét a jövőben fogják nyilvánosságra hozni. Elnök, köszönöm szépen, és akkor most megnyitom a vitát, kollégákra nézek, hogy ki kéri a szó. Házekamp asszony. Köszönöm szépen. Szeretném először is megköszönni a panaszosnak, hogy elénk hozta ezt a komoly ügyet. Jó néhány ló hús botránynak voltunk tanulja az elmúlt életben. Nem csak a, a közegészségügyet érintette, hanem egy katasztrófa volt az állatokra nézve is. Az unión kívülről érkező hús, amit nálunk értékesítenek, ez gyakran származik, kertelésből tartozik, házi állatként, kedvencként tartott lovak, illetve versenylovak húsából. Ezeket viszont olyan gyógyszerekkel kezelik, amelyeknek semmi valók és nem engedélyezettek az élelmiszerláncban. Ezeket az állatokat napokon át élő állatként szállítják, mielőtt elérkeznek a vágóhídra. Sok közülük megsérül, megbetegszik, vagy elhullik a szállítás során. Az európai standardokat ezekben a vágóhidakon, ezekre a vágóhidakon sokszor figyelmen kívül hagyják. Oly húsfogyasztás bizt, kockázatot jelent a az élelmiszerbiztonság szempontjából, különösen a lóhús fogyasztása. Sokszor, ahogy mondtam, gyakran nem tudjuk, hogy honnan származnak ezek a ö, lovak, és és fennáll annak a veszélye, hogy olyan gyógyszerekkel kezelték őket, amelyeket nem szeretnénk az élelmiszerláncban látni. Van néhány kérdésem a bizottság felé. A, amikor az amerikai lovakat Kanadába viszik vágásra, e, igazolni tudjuk, a, e, tudjuk azt, hogy mikortól fog ez a hat hónapos várakozási idő az amerikai lovak esetében felállni? és jó lenne, hogyha ez nem csak Kanadára vonatkozna, hanem más országokra is állna ez a kitétel, ez a követelmény. Tehát minden ö, ilyen harmadik országban, ahol vágnak állatot. És hogyan kívánja a bizottság megoldani azt a problémát, hogy Kanadában kezelik szigorúan tisztott szerekkel, élelmiszerláncon szigorúan tiszt, ö, tiltott szerekkel, amelyekre nincsen ö, meghatározott ö, élelmiszer ö, egészségügyi várakozási idő aztán nem csak az unión kívülről volt lóhús botrány, hanem az unión belül is. Tehát egyetért a bizottság azzal, hogy az emberek jóléte és egészsége és a lovak jóléte és egészségére nézve lesz jó, hogyha nem importáljuk, illetve megtiltjuk a bármilyen forrásból származó lóhús fogyasztását, ahol ezeket nem tartják tiszteletben. Köszönöm szépen. Jude. Jude. Köszönöm szépen. kollégám hozzászólásához kapcsolódóan az elmúlt néhány években az emberek a bizodalma az élelmiszerláncban erősen megingott, megingatták ezek a lóhús botrányok. Annak ellenére, hogy olyan országból származom, ahol nem nagyon eszünk lóhúst, mi rájöttünk, hogy igenis ettünk, fogyasztottunk lóhúst, csak nem tudtuk. Tehát itt komoly aggodalmak vannak benne. Én ezt egy másik oldalról közelíteném meg, és ez inkább a második petícióhoz kapcsolódóhoz, ugye ahol a panaszos nincs jelen, a szabadkereskedelmi megállapodások, illetve a kanadai helyzettel kapcsolatban az átfogó kereskedelmi megállapodása, ami a parlament elé jövőre fog döntésre kerülni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy érdemes ezen is egy kicsit elgondolkodni, egy kicsit jobban meggondolni azt, hogy ezt a, ezzel a petícióval mit kezdünk, merre indulunk el vele. Hogyha átfogalmazhatom a bizottságot, ugye azzal kezdte a hozzászólását, hogy sosem volt rendszerszerű bizonyíték arra, hogy lenne gond, hogy bizonyítékát adták a rendszernek, de még mindig nem kielégítő a rendszer. Miután elolvastam a jelentést, amelyet az FAO letelt az asztalra az audit tavaly májusi audit után, nekem teljesen világos, hogy igenis találtak komoly kihágá, komoly szabálytalanságokat. Tehát eh, nagyon érdekesnek találom, hogy ezt hogyan tálalta a bizottság, és nagyon örülök annak, hogy javul a helyzet, hogy hogy a lóhús esetében az import bizonyítványokat, eh, tanúsítványokat eh, frissítik, de az amerikai és kanadai határhatóságokat e, jogalkotási együttműködése kellene felhívni, és én azt javasolnám, hogy ezeket a petíciókat továbbítsuk a, kereske, a Trade szakbizottságba és az Envi szakbizottságba, hiszen ez az ő munkájukhoz csatlakozik az Envi oldaláról, a lóhús botrányok után követésével kapcsolatos dologban, ugye a nyomon követhetőségre gondolok itt alapvetően, és a, a, a Trade Szakbizottság is illetékes, hiszen abszolút kapcsolódik az SPS növény- és állategészségügyi standardokhoz. Tehát azt gondolom, hogy itt egy kicsit részletesebb vitára van szükség, egy hozzáértőbb szakbizottság tudna ezzel foglalkozni. Tehát azt gondolom, hogy a szakbizottság elnökét meg kéne kérdezni, hogy lássuk, mi a kapcsolat, mi az összefüggés, hogy hogyan függ össze, hogyan lehet összefésülni a, az ITRA megállapodást, a, az FAO megállapodásait, illetve a bizottság által tálalt öm, véleménnyel. Tehát ezek lennének a kérdéseim. Köszönöm szépen. Thank you very much. And... Köszönöm szépen. És néha tényleg nagyon jó elnöknek lenni, amikor látjuk, hogy olyan kollégáink vannak, akik hidat tudnak építeni e, a mi szakbizottságunk és a többi szakbizottság között. Nagyon szeretem és nagyon ösztönzöm ezt a fajta együttműködést. Wojciechowski én most a szó. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja wszystkim dziękuję. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a petíciót. Nagyon fontos, és támogatom a mögötte álló szándékokat. Lengyelországból jöttem, ahol nem nagyon esznek lóhúst, elég ritka kivételektől eltekintve. A lovak számunkra hagyományos és történeti okok miatt egészen más, mást jelentenek, mint éltelt, úgyhogy mi nem nagyon eszünk lóhúst. Hogyha rajtam múlna, akkor én nagyon szívesen megtiltanám a lóhús fogyasztását úgy, ahogy van mert ezek az állatok nagyon közel állnak az emberekhez, pont mint a kutyák vagy a macskák. Úgyhogy a mi hozzáállásunk egy kicsit más. De a realitásokat is néznünk kell. Igen, húst fogyasztanak, lóvat hús termelésre is tartanak, és ezt nem nagyon tudjuk megváltoztatni. Viszont gondoljuk el, hogy a lovak az egyetlen olyan állatfaj, amely például az olimpiákon is részt vesz. És nagyon gyakran a kiöregedett sportlovakat aztán elfogyasztják. Tehát előfordulhat, hogy pontosan az olimpiai játékokon résztvevő lovak kerülnek aztán valakinek a tányérjára. De mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a lovak leges legjobb kezelését lovakkal, való, lovakkal való legjobb bánásmódot garantáljuk. Az állatorvosi, állategészségügyi rendelkezéseket mindenképpen be kell tartanunk, és nagyon magas szintű ellenőrzést kell <clears throat> biztosítanunk annak érdekében, hogy az állatok jóléte ne sérüljön. Úgyhogy szeretném támogatni a petíciót, nagyon örülök neki, hogy beadták, és szeretném, hogyha komolyan vennénk. Többen nem akarnak hozzászólni, legalábbis a listám szerint, úgyhogy visszadom a szót a petíció benyújtójának két percre. Köszönöm szépen a pozitív reakciókat. Az Bolcsakoszki úr által említettek a sport, tehát az, hogy állatokat sportra használnak, nagyon fontos, hogy ezeket az állatokat aztán feltétlenül ne lehessen megenni, mert pontosan ezeket az állatokat kezelik gyógyszerekkel, a sportolás miatt, tehát őket mindenképpen ki kell zárnunk az élelmiszerláncból. Tudjuk, hogy az USA-ban versenylovakat nagyon gyakran, pontosan, hogy elárvezernek, elárvereznek, határokon túlra szállítanak, és ott aztán feldolgoznak, és az EU-ba szállítanak e élelemként. És tudjuk, hogy vannak rendelkezések, de ezek nem fogják megoldani a problémát a lóhús ügyében, mert a lovakra vonatkozólag nincsen olyan életciklus, eh, teljes életciklusra szóló megfigyelési és bejegyzési kötelezettség, ami a gyógyszereket regisztrálna, és semmi ok nincs arra, hogy ezeket az állatokat az élelmiszerlánc részévé tegyük, mert nem megbízhatók azok a dokumentumok, amelyeket, amelyekkel a húst ellátják a gyártóvállalatok. És ahogy mondtam, a Kanadában leölt lovak 70%-a azt Európai Unió piacain végzi. Tehát egyszerűen még a komolyabb követelmények érvényesítetése sem oldja meg azt a problémát, hogy nagyon sok olyan ló van, amely mondjuk tíz évig az Egyesült Államokban élt, mindenféle gyógyszerrel kezelték, és utána kerül leülésre a Kanadában. Nagyon örülök neki, hogy a bizottság és a szakbizottság tagja is komolyan veszik ezt a petíciót, és azt javasolják, hogy a Környezetvédelmi Bizottsághoz is jusson el. Azon kívül én is látom az, az egyezést a az egy elmített megállapodással, úgyhogy nagyon örülök neki. Köszönöm szépen. Hogyha nem akar senki más hozzászólni, akkor azt javaslom, hogy a 7-2 723 per 2014-es petíciót azt zárjuk be. Van egy Kanadával készített megállapodásunk, amely működik, de az Intának és az Envinek küldjünk egy levelet. Ez a második ez a második petíció, amiről most beszéltünk, az valóban helyet ad a kétkedésnek azt illetően, hogy minden ország betartja az állategészségügyi rendelkezéseket. Tehát ezt a petíciót hagyjuk nyitva, és az állat és egészségügyi hivatalnak is küldjünk ezzel kapcsolatban egy dokumentumot, már csak azért is, hogy aztán később, ha még hasonló petíciók bekerülnek, akkor tudjuk ezt már tudjunk erre utalni. Tehát az INTA és az MV felé mind a két petíciót küldjük el, de a 723-ast zárjuk be, a 10, az 1121-est pedig hagyjuk nyitva. Mert hogy a CITA megállapodás, ami Kanadával köttetett, az gyakorlatilag eléggé elavult. megtehetjük ezt, Jude, szerinted? Elvileg egyetértek ezzel, de szeretnék egyet tisztázni. A Kanadával kötött kereskedelmi megállapodást a tárgyalások értelmében véglegesítették, de a parlament még nem ratifikálta azt. Úgyhogy ezt azért tudnunk kell. Nem feltétlenül kell megnyitni ezeket a tárgyalásokat a megállapodásról, de azért nem szeretném, hogyha valaki azt hinné, hogy a megállapodás valóban létrejött elnök, de az semmit, azon ez semmit nem változtat, hogy az, az a kontextus, amelyben ezt a petíciót megírták és nekünk benyújtották, egészen más szempontokat és egész más politikai környezetet reflektál, vagy tükröz. Én úgy gondolom, hogy ez a két másik bizottságnak, bizottsággal a kapcsolatfelvétel nagyon fontos dolog lenne. Úgyhogy eljárhatunk a javasoltak szerint. Judy is, Jude is bólogat, mindenki más is bólogat, akkor tegyük meg ezt. Köszönöm szépen a petíció benyújtójának, hogy előadta ezt a, a saját petícióját is, és a másikkal kapcsolatban is felvilágosított minket. Köszönöm, hogy eljött, és kapcsolatban fogunk önnel maradni. Nézzük a 14-es napirendi pontot, a 812-es petíciót parancsoljon. Asszonyom, önné a szó. Mikrofont szeretnénk kérni, hozzászólnak, mert nem hallunk semmit. Elnézést. Egyetértek a konklúzióival, de volt egy pár kérdésem a bizottsághoz, és nem tudom, hogy válaszolnának erre, vagy majd később térnek erre vissza. Elnök, mivel kiváló az együttműködésünk a bizottsággal, szinte biztosra veszem, hogy lesznek válaszaink a kolléganő kérésére. Kérem, írásban küldjék el a, a titkárságnak, ha lehet röviden, megállapodhatunk ebben? Tökéletes. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Hazekamp asszony, hogy rámutatott ennek fontosságára. Jó, akkor most nézzük a következő napirendi pontot, a 14-est. A petíció benyújtója nincs itt. Stefan Hander Spiegelnek adom meg a szót a bizottság képviseletében. Köszönöm, elnök asszony a szót. Először is úgy gondolom, hogy fontos, hogy elmondjuk, hogy a bizottság milyen nagyra értékeli azt a tényt, hogy a véradók mennyiben hozzájárulnak az egészségügyi ellátáshoz, hiszen semmiféle sebészeti beavatkozás el sem képzelhető enélkül. Mindazonáltal fontos megérteni azt, hogy a terápiákhoz való eljutás elég összetett folyamat eredménye, és ezt meg kell szervezni. Az első lépések azok, amelyeket a véradók élnek át, amikor összegyűjtik a vért, és tesztelik. De kétféleképpen lehet plazmához jutni. Először is a vér sejteket felhasználják a kórházakban, és aztán felhasználják vérzéses problémák esetén, például a sebészeti beavatkozás során. Ezt általában állami szervek végzik, vagy félállamiak, mint például a Vörös Kereszt, akik ezt a, az ellátmányt biztosítják. De van egy másik módja is a plazma ellátásának, amikor gyógyszerészeti cégekhez szállítják és ott óriási ö, mennyiségben szűrik őket, és plazma ö, származékokat kapunk. Nagyon sok betegséghez használják ezt fel, például az immunrendszeri betegségeknél, stb. stb. Ezt magán ö, cégek is végzik. Ezért aztán két féle EU jogszabály rendelkezik ezekről. Az EU vér jogszabály rendszerébe tartozik a véradás és a gyűjtés, tesztelés, aztán a transfúzió és egyéb kórházi ellátás. Azonban, amikor a plazmát gyógyszerészeti cégek kapják feldolgozásra, akkor a gyógyszerészeti jogszabály család alkalmazandó. Emlékeztetni kell arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés szabályozza és korlátozi ezek hatáját, mind a vér, mind pedig a gyógyszerészeti vonatkozásban a minőségi és a biztonsági aspektusokra. Amikor a monitorozási és bioetikai kérdésekre térünk át, ezek már teljes mértékben a 28 tagállam nemzeti hatáskörébe tartoznak. Ami az esetleges fizetését illeti az véradóknak, a fő etikai kérdésekre térnék át, itt amit a petíciót benyújtó fogalmazott meg, nevezetesen, hogy a véradás önkéntes, ingyenes tevékenység. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a szakma a képviselők úgy gondolják, hogy A potenciális fizetés azt jelenteni, hogy bizonyos információt vissza kellene tartani a véradóknak, ami aztán a biztonságot veszélyeztetné pedig ezt kellene biztosítania a vére vonatkozó jogszabályoknak és a gyógyszerészeti aspektusra vonatkozó szabályoknak is. Tehát az EU vére vonatkozó jogszabályai és gyógyszerészeti szabályozásai felhívja a tagállamot arra, hogy erőteljesen ösztözenze az önkéntes és fizetésmentes véradást, bár ez nem kötelező jellegű elv. Ha tagállamok úgy kívánják, ezt az elvet csak nemzeti szinten kell, hogy kötelezővé tegyék. Nagyon sok tagállamban van erre példa. Végül is ez a realitás ebben az ágazatban. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok tagállamban önkéntes fizetésmentes a véradás. Van néhány olyan is, ahol a plazma származékok előállítása érdekében történő gyűjtés. Finally, we also want to raise your... Esetleg nem egészen így történik. Végül hamarosan megjelenik egy jelentés a bizottság részéről a vérre vonatkozó szabályok témájában, főleg az önkéntes és fizetésmentes véradásról. Itt az olvasható, hogy a legtöbb tagállam ezt az elvet követi. Mindazonáltal a gyakorlatban a végrehajtás nem olyan könnyű, és eléggé eltérő jeleget mutat a tagállamok körében. Különösen nem könnyű különbséget tenni a véradóknak adott fizetés, ami alatt profitot értünk, illetve valamilyen kompenzáció között, hogy például egy buszjegyet adunk nekik, hogyha bejönnek vért adni. Még ha az önkéntes és térítésmentes véradás kötelező elegű is, néha nem könnyű különbséget tenni az egyes gyakorlati megvalósítási formák között. Köszönöm. Elnök asszony, parancsoljanak, kedves kollégák, de Szere asszony, nagyon köszönöm a szót, elnök asszony. Köszönet a bizottságnak a részletes magyarázatért, a konkrét részletekért. Valóban vannak különbségek az alkalmazandó jogszabályok között, ugyanakkor a végrehajtási szabályok is megjelennek majd? Ami a bioetikai normákat illetően illeti, egyértelmű, hogy a plazmából származó gyógyszereket gyógyszerészeti termékként értékesítik, mert nagyon hasznosak. Aztán van egy szürke terület, ahol nincs konkrét közösségi jogszabály. Vannak olyan aspektusok, amelyeket már szabályoztak, ez rendben is van, de vannak olyanok is, amelyek már 12-13 évesek. Jó lenne tehát, hogyha a bizottság erről is beszámolna, felülvizsgálják ezeket, a szabályokat? Európai Parlamentben, a különböző szakbizottságokban, munkacsoportokban egyértelmű, hogy a jelenlegi modell az állami befektetések, kutatások ilyen gyógyszerek érdekében azt eredményezik, hogy ezt a két területet közelíteni kell egymáshoz. Sí, trasladar como a plant... Mit tehet ez a szakbizottság? Ahogy kollégám is fogalmazott a lóhús vonatkozásában, jó lenne, ha ezt a kérdést is tovább küldenék az MV-be, ami a bizottság álláspontját illeti. Jó lenne, ha tudnánk hogy mégis mire gondolnak az irányel felülvizsgálatával kapcsolatban, mit is értenek ez alatt. Ezen kívül jó lenne, hogyha az Európai Gyógyszerügyi Ügynökségre is gondolnak. Thank you. I have no more. Nagyon fontos a vélemények. Köszönöm szépen többen nem kértek szót. Én is szeretnék egy kérdést megfogalmazni a bizottsághoz. utca, arra dokumentumra való utalással, hogy a vére vonatkozó jogszabályok végrehajtása hogyan történik, illetve hogy milyen intézkedések születtek az önkéntes és térítésmentes véradásra. Az információ megszületett, és én is úgy tudom, hogy a későbbiekben megjelenik, de hát mindjárt vége az évnek, akkor jövőre fog majd megjelenni? Kérem, válaszoljon erre. Semmi gond, köszönöm a kérdést. Köszönöm a hozzászólást. A jelentés azt hiszem inkább 2016 elején fog megjelenni, de tényleg nem később. Most már tényleg az utolsó simításoknál tartunk. Úgyhogy hamarosan megjelenik majd a jelentés, amely azzal is foglalkozik majd, hogy a tagállamok hogyan hajtják végre ezt az önkéntességet a véradás terén, de arról is szól, hogy a biztonsági és minőségi elvárások hogyan érvényesülnek, milyen nehézségeket jelent ez, és tökéletesen igazuk van, 12 éves a jogszabály, ezen a téren nem tudom, hogy most véleményeznünk kellene azt, hogy felül kell-e vizsgálni vagy sem, de nyilván a jelentés kapcsán lehet majd tárgyalni erről is. Köszönöm. Elnök asszony, kollégák, semmi más javaslat, a petíciót benyújtó nincs itt, úgyhogy akkor az a kényes feladatom támad, hogy összegezzem ezt a kérdést. Véleményem szerint hagyjuk nyitva, amíg meg nem születik a végső jelentés, és amikor nyilvánosságra kerül, elolvashatjuk és továbbíthatjuk a petíció benyújtájának is, akár csak az Envi Bizottságnak a jelentés és a petíció kísérletében. És tájékoztassuk erről a gyógyszeri szenti ügynökséget is. Még annyit szeretnék hozzá tenni ehhez, hogy a bizottság együttműködik a gyógyszerészeti ügynökséggel, szoros kapcsolatban vagyunk, úgyhogy nem gond. Talán nem mondtam eléggé egyértelműen el, hogy még akkor is, hogyha ezek a termékek a gyógyszerészeti jogszabályok hatájába tartoznak, a gyűjtés, hogyha a véradók valamilyen fizetést élveznek emiatt, ez már a vérre vonatkozó jogszabályokhoz tartozik. Mert tudjuk, hogy az egyik oldal a másikra is hat, tehát a vér oldal. Ez nagyon érdekes terület, mondja az elnök asszony, nagyon várjuk a jelentés megjelenését, közreadását. Akkor elfogadhatjuk, amit javasoltam, tehát nyitva tartjuk, megvárjuk a jelentés megszertését, megemésztjük, és petícióként tájékoztatásképpen az MV-nek továbbítjuk. Rendben? Nagyon köszönöm. Menjünk akkor tovább. A 15. napi rendi pontra térhetünk. Ez pedig a 493 per 2014-es számú petíció a diklofenák általános betiltásáról. Egyikünk képviseli a petíciót benyújtott, Beatrice Veszticia Basteria, parancsoljon, öné a szó. Nagyon köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Eh, eh, en lugar de un, de un peticionario para una... Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy képviselhetem ezt a petíciót. Nagyon érdekes, hiszen beszéltünk már biztonságról, eh, gyerekről, élelmiszerbiztonságról, gyógyszerészeti termékekről, és akkor most most pedig keselyükről fogunk beszélni. Aztán beszélünk energiahatékonyságról, olyan sok különböző témáról beszélünk, ami mind a parlament munkájának a része, mindegyé releváns, mindegyé fontos. Ez a gyógyszer is, ezt a gyógyszert. Jó néhány tagországban engedélyezték. 2013 óta használják Spanyolországban, és az Európai Gyógyszerész Ügynökség korlátozta a felhasználhatósági körét. És arra kérjük, hogy a bizottság azonnal lépéseket tegyen. Most viszont arról beszélünk, hogy a diklofenákkal kapcsolatban tegyen lépéseket. Jó néhány keselyű faj él Spanyolországban, és a keselyű 90, az európai keselyű 90%-a Spanyolországban él. Mit is csinálnak ezek a keselyük? Hát több tízezer tonna húst, elhullott állatot takarítanak el, és ezzel nagyon sok energiát is spórolunk. Nos, hol áll a dolog jelenleg? A tavalyi véleményre utal a bizottság, hivatkozik, amelyet az Európai Gyógyszerügynökség adott ki, ez szerint nem lehet kifejezetten megtiltani a diklofenákot, és hogy a tagországokat kell megkérni arra, hogy az alkalmazott lépéseket vizsgálják meg, és ha szükséges, akkor fogadjanak el észszerű és arányos cselekvési tervet. És itt a petícióban azzal is ezt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon világos a környezetvédelmi szempontból az uniós kompetencia, a közösségi joghatóság, hiszen itt, mivel hatással van a kesői populációra, és ugye meg kell védenünk a vadon élő állatfajokat, ugye ez, erről rendelkezik a, az adott a releváns irányelv, már pedig a diklofenák, ezt tudjuk több nemzetközi fórumról, amely azt mondja, hogy az egész világon be kéne tiltani, hiszen ez a keserükre nézve halálos. Nos, mivel én szólok hozzá, és én képviselem a petíciót és annak benyújtóját. Szeretném nem csak az ő szempontját hangsúlyozni, hanem az, az én véleményemet is, illetve hogy milyen lépéseket várunk. Azt szeretnénk, hogy a bizottság ezt a különleges spanyol helyzetet vegye figyelembe, gondolja meg, mérlegelje, és vegye rá a spanyol hatóságokat, hogy védje meg a keselyüket. És kérdez, kérdésünk, hogy mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy ezek az intézkedéseket végrehajtsák, amelyeket ugye az Európai Gyógyszerügynökség javasolt. Mi a helyzet a monitoringgal, hogy mit tud okozni a diklofenák, különösen azokban az országokban, ahol engedélyezték ezt a szert, illetve azokban, ahol megfontolják a, ennek a betiltását, és nyilván ez olyas valami, amit a bizottság tud megtenni. Tehát összefoglalva, azt szeretném mondani, hogy az egyik, a körkörös gazdaság az egyik legfontosabb kezdeményezés, és ez is um, egy példa erre hogy megőrizzük a környezetünket, arról szól, hogy megőrizzük a, a vadon élő állatokat, és, egy, és egészségügyi kérdéseket is felvet. Meg kell fontolnunk azt, hogy ez milyen fontos dolog a fejlődés szempontjából. Mi a tanulság ebből? Mit tanulhatunk abból, ami az ázsiai szubkontinensen történt, hiszen ott széles körülön alkalmazták ezt a, ezt a gyógyszert, és rendkívüli hatással volt az elhullott állatok tetemét elfogyasztó madarakra. Köszönöm szépen. Elnök. Most pedig a bizottságra nézek, és kíváncsian várom a bizottság képviselőjének a szólását. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, köszönöm a bevezetőt is a képviselőasszony már nagyon jól összefoglalta a jelenlegi helyzetet, mert a petíciót 2014 februárjában fogalmazták meg, ma pedig már 2015 végén járunk, és többször, többször is fellépett a bizottság. Csak emlékeztetésképpen el szeretném mondani, és értjük az aggályokat, amelyekkel érintették a diklofenák spanyolországi generikus termék sorsát. 93 óta van az európai piacon, és semmi keselyű mérgezést nem tapasztaltunk. Ez nagyon fontos dolog, hogy jelezzük, úgyhogy ezért használjuk ismételten ezt a gyógyszert. Természetesen minden lehetséges opciót megvizsgáltunk, és ennek a gyógyszernek az engedélyezésének a visszavonását kérik, nem a betiltását néhányan, de a mai napig egyetlen egy olyan konkrétummal sem rendelkezünk, amely alapján ezt megtehetnénk. Tehát tudnunk kell azt, hogy mi a gyógyszerekre vonatkozó szabályokat illeti, legyen az emberi fogyasztása vagy állati felhasználásra szánt, az előny kockázat mérlegelése alapján történik. Mostanáig ez pozitív, mint mérleg, úgyhogy nem tudjuk betiltani, és ezen kívül, amit nagyon helyesen megemlített, ezek nemzeti szinten öt tagállamban használt állategészségügyi termékről van szó. A diklofenák helyzetét, illetően más és más a helyzet az egyes tagállamokban. Van, ahol nincsen engedélyezés, és nincsen keselyű populáció sem. Tehát két tagállamban kellene esetleg visszavonni, de ott sohasem engedélyezték a diklofenákot, és nincs is keselyű populáció. Tehát, ahol nemzeti szinten van engedélyezés és keselyű populáció is, azon tagállamok vonatkozásában akciótervet kértünk, a bizottság azonnal összeült, ahogy a gyógyszerügynökség nyilvánosságra hozta ezt az információt az, azokkal az adott tagállamokkal, annak érdekében, hogy egyértelműen nyilatkozzanak, milyen intézkedéseket kívánnak hozni, annak érdekében, hogy csökkentsék a kockázatokat, vagy milyeneket hoztak már, de írásos dokumentumban. Ebben a dokumentumban a tagállami ö, tervek találhatók, és ezek a bizottsági honlapon megtalálhatók. Tavaly júli, nem, most júliusban jelent meg, tehát néhány hónappal ezelőtt. És még egyszer elmondom, sem a civil lakosságból, sem a jelentést készítőiktől nincs semmiféle visszajelzés egyelőre ebben a fontos témában. Tehát az elkövetkezendő hónapok során, ami a bizottságot illeti, ezen akcióterv hatékony végrehajtása alapján. Mert ugye nem lehet azt mondani, hogy egy tagállam bűnös, mert nem jó az akcióterve, és nincsen semmi bizonyíték a kezünkben. Tehát minden egyes tagállamot, amelyek érintettek ebben, megkértünk, hogy a kockázatot kezeljék, a kockázatkezelés, illetve az intézkedések szintjén. A diklofenák alkalmazásának bizony vannak kockázatai bizonyos állatok esetében, főleg ha mezőn találhatók, és hogyha nem várták ki a megfelelő időt. De minimálisak ezek a kockázatok, és ha hatékony intézkedésekkel tudjuk ellensúlyozni őket. Tehát 2016 év elején, ha már kicsit több hónap tapasztalatán rendelkezésünkre, megvizsgáljuk a tagállami eredményeket, a mintavételeket, az ellenőrzést, a megerősített ellenőrzést a gazdaságokban, főleg ahol az extenzív állattenyésztés folyik, külterjes. Aztán az állandó bizottság segítségével állatorvosokat is küldhetünk az egyes tagállamokba, akik ellenőrzéssel foglalkoznak, és ellenőrizhetik ennek a tervnek a végrehajtását. Tehát a bizottság számára ez rendkívül fontos téma, és egyáltalán nem szeretnénk egy olyan helyzetet teremteni, ami hasonló az indiai ö, kontinensen történtekhez, sőt, hasonlót sem szeretnénk, a legjobb intézkedések, amiket hozhatunk, hogy eh, megelőző intézkedéseket hozunk a gyógyszerek vonatkozásában. Van egy hasonló megoldás is, de nyilván a bizottság nem öntönöz, ösztönözheti a tagállamokat arra, hogy egy másik gyógyszert alkalmazzanak, ne ezt, eh, csak azért, mert létezik egy másik is, egészen addig, amíg nem bizonyosodott be az, hogy valamilyen probléma eh, merül fel a keselyű populáció szintjén. De még egyszer mondom, eddig semmiféle bizonyíték vagy konkrétum nem támasztja ezt alá, illetve azt, hogy Európában ilyen jellegű probléma felmerült. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Tessék, kollégák. Nem sokan vannak itt, csütörtök délután van, és mennek vissza a gépek a tagállamokba. Ez az én sajnálatos helyzetem, mert nekem mindig péntekig várni kell, hogy haza tudjak menni. Remélem jövőre változik ez a helyzet. Nos, senki nem kért szót, ebben az esetben visszadom a szót a petíciót benyújtó a kettő percre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a részletes magyarázatot a bizottság képviselőjének. Néhány dolgozra szeretnék rávilágítani egy olyan fajról beszélünk, amely veszélyeztetett fajnak számít, környezeti szinten, illetve egészségügyi kockázatokról beszélünk. Láttuk ezt az ázsiai kontinensen. Bízom benne, hogy a bizottság a cselekvési tervről fog majd tájékoztatást adni, voltak helyi választások, és általános választások elé nézünk, tehát ez tovább is fog folyni. Nem szeretnék elakadni ilyen ügyeken, mint amire ez is, és remélem, hogy ezt a körülményt a bizottság figyelembe veszi. Nagyon fontos dolog ez. Miért? Az a kár, ami így keletkezik, ez csak ké... ezt, ezt nem lehet később ö, orvosolni, mert a kár már megesett. Tehát tudassuk a spanyol kormánynyal, hogy nem csak figyelemmel kísérjük ezt az ügyet, hanem praktikus szempontból mit tehet a spanyol gyógyszerügynökség, hogy mit, mit tehet, és hogy hogyan lehet megfelelően alkalmazni ezt a gyógyszert. Nem hagyhatjuk telni múlni a hónapokat egymás után. Tudom, hogy sok munkánk van, de ragaszkodnom kell ahhoz, hoz, hogy az Európai Gyógyszerügynökség szerint a, többször is kinyilvánította, hogy a diklofenákot vissza kell vonni a, a piacról. Nem lehetünk biztosak benne, hogy ez tényleg a termék visszavonásához vezet, tehát én ezt szeretnék még egyszer visszatérni a bizottsággal erre a kérdésre, amikor ez az információ rendelkezésünkre áll. Elnök, a bizottság nagyon világosan kifejtette az álláspontját, de szeretnénk, hogy térjen vissza hozzánk a petíció benyújtója, hiszen ez az ő dolga és feladata, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtson. De következő a javaslatom, hogy két hónapos határidőt szabunk, és ebben ez alatt a két hónap alatt a petíció benyújtója, a titkárság felé be tudja nyújtani azokat az információkat, amelyekkel ezt a, a szakbizottságunkat elkívánja látni. Legyen adekvát a tájékoztatás. Tehát azt gondolom, hogy ha mi megkapjuk, akkor ezt majd továbbítjuk a bizottságnak természetesen. Tehát két hónapon belül szeretné a, szeretnénk a titkárságon megkapni ezeket az információkat, és majd továbbítjuk a bizottság felé. Ezt követően pedig látjuk, hogy mit tudunk tenni, hogy majd nyitva tartjuk, az attól, nyitva tartjuk-e a dossziét, az attól függ, hogy milyen információt kapunk. Rendben, nagyszerű. És akkor ezzel rátérünk a következő napi rendű pontunkra, az 59 per 2011-es számon benyújtott petíció Kárhányc Müge által benyújt, amit Kárhányc Müge nyújtott be, egy Mária elnevezésű Natura 2000-es területhez közeli kőbányával kapcsolatban. A petíció benyújtója nincs jelen, viszont kaptunk diákat tőle, úgyhogy először ezt fogjuk megte, ezeket fogjuk megtekinteni.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 Köszönöm szépen, ez nagyon gyors és hatékony diavetítés volt. A bizottság képviselője Fossier Ramos Florido, megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy a prezentációban is láthattuk, ez a petíció a 2011-es petíció Pégó és Atsubia kerületében Valencia autonóm régióban, Alicante közelében működik és 2007-ben a tevékenységét kiterjesztette ez a kőbánya, anélkül, hogy a megfelelő környezetvédelmi tanulmányt elkészítették volna. A követ, ez ezt követő ö, nyilvánossága való konzultáció sem történt meg, és nem csak a környezeti hatások, a környezete gyakorolt káros hatás fontos itt, hanem a az ott élő emberekre gyakorolt igen kellemetlen, zavaró hatás. Az Európai Bizottság azonban, mint tudják, csak olyan területeken tehet lépéseket, amelyekre az Európai Uniós jogszabályok vonatkoznak. Ez ebben az esetben az Európai Unió környezetvédelmi joga. A petíciós bizottságnak egy írásos nyilatkozatot küldtünk ez ügyben februárban, itt próbáltuk összefoglalni ezt a nagyon komplex, komplex ügyet, amely már néhány éve folyik. A környezetvédelmi jogszabályok, amelyeket ebben az ügyben alkalmazhatjuk, alkalmazhatunk, azok a környezeti hatávis vizsgálatról szóló jogszabályok. Bár a természeti környezet védelméről szóló irányelveket is ide köthetjük, amennyiben kiderül hogy a Natura 2000 területek védelméről szóló jogszabályok valami, valamiért sérültek. Minden esetre az egyes melléklethez tartozó, abban felsorolt projekteket mindig egy környezeti hatásvizsgálat elvégzése után le kell, szabad csak elkezdeni, és a második mellékletben felsorolt projekteknél az adott önkormányzatnak kell elvégezni a vizsgálatokat, illetve az irányelvet el, átültető nemzet jogszabályaiban kell megtalálni, hogy megfelelőképpen el, át is át volt valóban ültetve. A kőbányát az 1940-es években alapították meg, akkor még sem az Európai Unió nem létezett sem az ilyen jogszabályok, de a kőbánya tevékenységét, mint mondtuk, jelentősen kiterjesztették, kibővítették 2007-ben, és ez a bővítési tevékenység olyan ö, lépés, amelyet a környezetvédelmi hatástanulmányról szóló irányelvnek megfelelően egy hatós, hatástanulmány után lehetett volna csak megtenni. A spanyol hatóságokkal eszmecserét, információcserét folytattunk erről. Ők tájékoztatást is küldtek nekünk négyszer, négy ízben. Valencia autonóm régió, illetve Pégo és Abszúvia önkormányzat részéről egyaránt érkeztek információk. Az Európai Unió mindig is aláhúzta a spanyol hatóságok felé, hogy véleménye szerint kellett volna a környezeti hatástanulmányt végezni a bővítésnél. A kérdéssel kapcsolatban azt tapasztaltuk, hogy a helyi ombudsmant is bevonták ebbe a kérdésbe, és az ombudsman azt ajánlotta az illetékes hatóságoknak, hogy tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy a kőbánya tevékenysége ne legyen káros hatással a környezetre. Van egy sor különböző szervezet, amely szintén kéréssel fordult, a hatóságokhoz, és panaszt tett, amiért a helyi hatóságok nem tettek megfelelő lépéseket, intézkedéseket. Alicante-ben is történt ilyen bírósági ügy, valamint a valenciai fels, legfelsőbb bíróság is kapott egy ilyen bejelentést, ott is elindult egy ügy 2014-ben. Azt tudjuk mondani, hogy a kőbányának nincsenek meg a megfelelő engedélyei, és ezért a tevékenységét meg kellene szüntetni, szüntetni ezt a kőbányát be kellene zárni illetve hogyha szeretné folytatni a tevékenységét, akkor először új engedélyt kell kérnie a közigazgatástól. És az engedély feltétele az lenne, hogy készítenek egy környezeti hatástanulmányt. A kérdéses vállalat egy fellebbezte, a, megfelebbezte a bírósági végzést, ami nem meglepő, de a helyi hatóságok, a városi tanácsok és a regionális hatóságok, a valenciai regionális hatóságok azt állapították meg, hogy le kell zárni, be kell zárni a kőbányát. Vizsgálatot indítottak ebben az ügyben, és felszólították a vállalatot arra, hogy szüntesse be a tevékenységét. a bizottság, mint a szerződés őre indíthatna Spanyolország ellen egy kötelezettségszegési eljárást az, azokból, hogy a környezetvédelmi jogszabályokat nem tartják be, viszont azt láttuk, hogy az illetékes spanyol hatóságok valójában megtettek egy sor olyan szükséges lépést, amely eh, felszólítja a vállalatot a környezeti környezetvédelmi jogszabályok betartására. Tulajdonképpen a, a nemzeti szintű bíróságokat is bevonták ebbe a kérdésbe, és ilyen módon a nemzeti országos szintű bíróság az, ami az Európai Uniót képviseli ebben az ügyben. Tehát egy folyamat indult meg, és az ügye, ügynek először át kell mennie a legfelsőbb bíróságon, hogyha a legfelsőbb bíróság úgy dönt, hogy fel kell függesztenie a vállalatnak a tevékenységét, akkor ez sokkal jobb módja lenne az ügy elrendezésének. Ebben az esetben a kőbánya miatt valamiféle kárt szenvedők is kártérítést kaphatnának. Tehát sokkal jobb lenne, hogyha az adott tagország bizottsága, bíróságai tennék meg az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, hoznák meg az ezzel kapcsolatos ítéletet, a hatóságok pedig megvárnák ezt az ítéletet, és ennek alapján tennének intézkedéseket, esetleges intézkedéseket a kőbánya ellen. Ugye ez az ügy elindult, időbe kerül, fellebbeztek, itt még folyamatban van ez az eljárás, és ezért mi úgy gondoljuk, hogy a spanyol hatóságok megtették a szükséges lépéseket, és nem gondoljuk azt, hogy az Európai Bizottságnak itt be kell avatkozni ebbe az ügybe. Mert az illetékes hatóságok, spanyol hatóságok cselekedtek. Ezért mi csak arra kértük a hatóságokat, hogy informáljanak minket arról, hogy hogy áll az ügy, hogy milyen ítélet születik majd, illetve a helyi és regionális hatóságokat is megkértük arra, hogyha megszületik a bírósági ítélet, akkor ennek fényében milyen lépéseket, intézkedéseket kívánnak tenni. A regionális kormány egyébként tájékoztatott minket arról, hogy az utolsó robbantás júniusban történt, június óta nem volt robbantás a kőbánya területén mert már nem rendelkeznek robbantási engedéllyel. A vállalatot egyébként felszólították arra, hogy a kőbányában folyó tevékenységét függessze föl, amíg a bírósági ítélet meg nem születik, amíg végig nem jár a fellebbezés is a maga útján. Jelenleg tehát így néz ki a helyzet, mi megtettük a lépéseket, amelyeket meg kellett tegyünk, és a spanyol hatóságok passzivitása minket is aggasztott, és megértjük, hogy a petíció benyújtója miért hívta fel a figyelmünket erre az ügyre. Valóban nem tartották be az Európai Unió környezetvédelmi hatásvizsgálatról, környezeti hatásvizsgálatról szóló jogszabályait. De úgy érezzük, hogy jelen esetben eleget tettünk annak érdekében, hogy a környezetvédelmi jogszabályokat tiszteletben tartsák Spanyolországban. Elnök, köszönöm szépen, kollégák hozzászólnak. Jude. Um, köszönöm szépen. Na most az a tény, hogy nagyon kevés képviselő van jelen, azt hiszem, hogy korrekt. Nagyon röviden fogunk válaszolni, hiszen egészen vacak lehet egy működő kőbánya mellett lakni, nyilván ez az embernek tönkrevágja a mindennapjait. Értem a bizottság álláspontját, amikor azt mondják, hogy a, a legjobb útja, módja a dolgok elintézésének a nemzeti bíróságokon van, és lehet, hogy nem európai szinten kellene erre lépni, de az a szint, ahol egy kicsit nekem úgy tűnik, hogy hiányzik ez a helyi és a regionális szint. De mivel Európai Uniós szabályozásról beszélünk, a spanyol hatóságok passzibitására válaszként érdemes a spanyol nemzeti környezetvédelmi hatóságnak írni, és tudatni velük, hogy figyeljük, figyelemmel követjük azt, hogy ezeket a helyi bírósági döntéseknek hogyan fognak érvényt szerezni, és reméljük, hogy vége is fogják hajtani a lehető leghamarabban, az érintettek érdekében. Csak olyan köbányák példáját tudom felhozni, amelyek már évek óta futottak a, a, az Egyesült Királyságban, akik hasonló kőbányák vagy hasonló jellegű létesítmények mellett laktak. Tehát abszolút átérzem a frusztrációt, amit az ember akkor érez, amikor meglátja azt a sebességet, amivel a hatóságok ezeket az ügyeket kezelik de ezt, erre azt hiszem, hogy oda kell figyelnünk. Köszönöm szépen, mondja az elnökasszony. És akkor most összefoglalnám a következő lépéseket, ami azt gondolom, hogy nagyjából egybevág azzal, amit Jude mondott. Tehát valenciai hatóságoknak mind regionális és mind helyi hatóságoknak levelet kellene írnunk és leírni a helyzetet, hogy milyen aggályai vannak a panasz benyújtójának, és mutassunk rá, hogy az uniós jogszabály nem tartották be, erre a bizottság is rámutatott, és hogy hogy már biztosra vettük, hogy ezt már rég bezárták ezt a kőbányát, de még mindig működik, annak ellenére, hogy született bírósági döntés arra nézve, hogy be kell zárni. Aztán azt javasolnám, hogy említsük meg a, le, a petíció benyújtójának írt levélben, hogy a tevékenység születetését leginkább a nemzeti bíróságok tudják elintézni, és említsük meg ugyanebben a levélben a, a kártérítés lehetőségét, ugye ezt a, bíróság, a bizottság is felvetette. És természetesen a spanyol nemzeti könyvzeti hatóságnak is kellene írnunk, tehát akkor mind a három szintet lefettük, helyi, regionális és országos, illetve hát a petíció benyújtójának, és akkor itt tájékozódhat arról, hogy mi mit teszünk, és teljes rálátása lenne a, a helyi hatóságoknak arra, hogy mi is történik, és mi a mi álláspontunk. És akkor ezzel rátérhetünk a következő petícióra, 0533 2012-es petíció az Európai Parlament által lefogadott állásfoglalás bizottság által figyelmen kívüli hagyásáról. A petíció benyújtója nincs itt velünk, viszont a bizottság képviselői itt vannak, és örökre bízom, hogy hogyan osztják meg egymás között a hozzászólás lehetőségét. Köszönöm, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt bizottsági tagok! Szeretném azzal kezdeni, hogy aláhúznám. A bizottság lelkesen támogatja a parlamentet is, és a petíciók benyújtóit is, amikor a 200 298, illetve a 41-nek a 41-es cikkét támogatják, amely arról szól, hogy a, az Európai Uniós jog alkalmazásának nyomon követését biztosítanunk kell. Szeretnék emlékeztetni arról, arra, hogy a bizottság 2011. március másodikán hivatalosan reagált arra az Európai Parlamenti állásfoglalásra, amelyet november 25-én, 2010. november 25-én fogadtak el. A bizottságnak tehát az a véleménye, hogy a bizottság megfelelt intézményi kötelezettségének ezen a területen. A bizottság természetesen tisztában van azzal, hogy az állásfoglalási indítványra, állásfoglalásra való reakcióján belül reagálása során nem javasolt egy eljárási kódexet a kötelezettségszegés területeire vonatkozólag. De az nem azt jelenti, hogy a bizottság nem hallgatta meg az Európai Parlamentet, mert 2011-ben nagyon is részletesen elmagyarázta, hogy milyen álláspontot képvisel az Európai Parlament kérésére válaszul. Ez nem jogalkotási kontextusban történt meg. A bizottság véleménye tehát az, hogy nem hagyta figyelmen kívül az Európai Parlament szempontjait, véleményét, hanem igenis komolyan vette, és be is vonta ennek a kérésnek a megválaszolásába. Szeretném most elmondani, hogy a bizottság fővonalakban mit válaszolt. Egyrészt megválaszolta a parlament részére, és aztán a kérvényező részére is, hogy a kötelezettségszegési eljárás, amely a parlament kérésében is és a petíció benyújtójának a kérésében is szerepelt, az már része azoknak a kompetenciáknak, amelyeket a két 258-as és a 260-as szerződés cikkek szerint, amelyekkel a bizottság amúgy is rendelkezik. Tehát nem fogjuk ezt specifikusan szabályba foglalni, mert a szerződések adott cikkei már amúgy is felhatalmazzák a bizottságot arra, hogy ezt megtegye. A bizottság azon kívül elmagyarázta azt is, hogy a kötelezettségszegési eljárás az Európai Unióban, amikor a nyitottság, a hatékonyság és a függetlenség kérdéseit nézzük, már ö, szerepeltek akkor is bizonyos jogszabályokban, amikor a petíciót beadták, illetve amikor az állásfoglalást elfogadta a parlament. Konkrétan a 10, ez 1049 per 2001-es dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló jogszabály része ez, és egyébként a, az objektivitás és a pártatlanság kötelezettsége, illetve az, hogy állást foglaljon a bizottság, és hogy halá, húzza, halá, húzza alá a, fellebezés jogát, illetve azt, hogy benchmarkokat jelöljön ki és bizonyos lépéseket tegyen. Ezekkel kapcsolatban a bizottságnak van egy kódexe, mégpedig a jó administratív magatartásról szóló kódex, és ezen kívül még azt is elmondanám, hogy 2012 áprilisában, tehát a parlamenti állásfoglalás és a, és a petíció után a bizottság elfogadott még egy közleményt is, amely az uniós jogalkalmazása tárgyában a panaszosokkal való kapcsolattartás korszerűsítéséről szól. És itt a panasztevők álláspontját védi meg ez a bizonyos köz, közlemény a jogsértési eljárás kezdeténél. Ez egy 12 hónapos időhatárt állapít meg, tehát a panasz beadásától számított 12 hónapon belül el kell dönteni a bizottságnak, hogy kezdeményezze kötelezettségszegési eljárás. Lehetőséget kell adnia a panaszosnak arra, hogy a bizottság képviselőivel találkozzon, bemutassa az érveit, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy ha idő előtt bezárná az ügyet, akkor amellett lehetőséget ad a kérvényezőnek, illetve a panaszosnak arra, hogy négy héten belül újra beadja a panaszát. Ezen az alapon a bizottság a parlamentnek az állásfoglalásra, a 2010-es állásfoglalás adott válaszában 2011 márciusában úgy döntött, hogy nem fog specifikusan jogszabályt alkotni a kötelezettség eljárása vonatkozó eljárási kódex összeállításáról. Elnök, köszönöm szépen, még két nagyon bátor kolléga van a teremben, köszönöm, hogy itt vannak. Megadom a lehetőséget arra, hogy valaki hozzászóljon ehhez a témához. Ha nem akar senki semmit mondani, akkor én szeretnék egy javaslattal élni. Lehet? Jó, úgy gondolom, hogy a bizottság kimerítette mindazt, amit ebben az ügyben tenni tud. Ezért azt javaslom, hogy az adott közleményt, tehát a panaszosokkal való kapcsolattartás korszerűsítéséről szóló említett közleményt, a 2012-est, küldjük át ezt a közleményt információként a petíció benyújtójának, ezután pedig zárjuk be a petíciót. Én úgy gondolom, hogy ennek ez lenne a legegyszerűbb, legegyenesebb módja. Jude? Igen, egyetértek a javaslatoddal, de azért meg kellene azt is jegyeznünk, hogy nagyon jó, hogy vannak olyan európai parlamenti polgárok, akik egyáltalán elolvassák az európai parlament állásfoglalásait, és a bizottság felé aktívan megvédelmezik azt. Milyen jó lenne, hogyha az Európai Parlament minden állásfoglalására ilyen jó visszajelzés érkezne a bizottságtól. Úgyhogy a bizottság felé is fontos üzenet ez, nagyon jó lenne, tehát, hogyha ezt is aláhúznánk a, bizot, a petíció benyújtója felé is, és a bizottság felé is. Pitella asszony. Ó, elnézést, nem Pitella, az egy másik képviselő, kicsit van már fáradok. Igen. Igent mondanám, mondanék én is a javaslatra. Nagyon jó javaslat, és ez tényleg fontos lenne, alá kell húzni, hogy mennyi, mennyire fontos, hogy az állampolgárok elolvassák a dokumentumaikat. Elnök, és ha azt akarjuk, hogy olvassák őket, akkor felhasználó barátabbá kell tegyük őket. Úgyhogy ez legyen az ülésünk egyik további üzenete, hogy minél könnyebben olvashatóvá tegyük a dokumentumainkat. Igen, tehát küldjük el az állampolgárnak, a petíció benyújtójának ezt a levelet és ezt a nyilatkozatot, és bárkinek elköthetünk egy ilyen dokumentumok. Remélem, hogy a jövőben ez lesz a normál eljárás. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját. Ezzel le, le is tudtuk a mai napirendi pontokat, úgyhogy Majdnem 50 perccel előbb fejeztük be az ülést. Köszönöm szépen a résztvételt. Ez a szakbizottságunk utolsó ülése a karácsonyi szünet előtt, úgyhogy mindenkinek megköszönöm ez az őszi fél év során mutatott lelkesedését, szorgos munkáját, és köszönöm szépen a bizottságnak is, hogy folyamatosan igen jó együttműködést tanúsít velünk az összes dolgozónak, alkalmazottnak, minden segítségnek nagyon-nagyon köszönöm a munkáját, kellemes karácsonyt, és nagyon jó évkezdést kívánok mindenkinek.